Kérem mindenki üljön le, hogy elkezdhessük az ülést. Thank you so Köszönöm, jó napot! Mielőtt elkezdjük, az EKB éves jelentéséről, ennek a beszámolóját Konstanció alelnökkel, hagy kezdjem el a napirend bemutatásával. Először is be kell, el kell fogadjuk a napirendet javasolt formájában. Van javaslat ellenvetés? Nincs. Akkor megyünk tovább. Elnöki bejelenteni valók. Az intézményközi tárgyalások menetéről. Első a értékpapírosítási témadosszié. Március 28-án volt az első dialógus ebben a témában, előépítés történt az STS és CR értékbesítési dossziékban volt előépítés. A társjogalkotók megvitatták az Európai Bizottság nem, doku, nem paper dokumentumát, a homogén, kritériumok tekintetében, az SZIS szekurizáció tekintetében is, megállapodtak abban, hogy tovább finomhangolják a javaslatokat az érintett felek között ezzel a dokumentummal kapcsolatban, és a homogénitási kritériumokról készítenek egy tervezetet az ülésen hallott megjegyzések alapján. Az STS jelentés ezen túl azt javasolta, hogy a stressz teszt a vonatkozó területen való alkalmazásáról készüljön tervezet a due diligence vizsgálatok következményéről is meglepetett született, végül tanács javasolta az hogy tiltsák a reszekularizációt a szükséges területeken. Ebben a CR témadosszéban a következő eredmény született. Tovább specifikálják azokat a feltételek, melyek alapján az intézmények kiszámolhatják a tőkekövetelményeket és a, a belső rating meg módszertan alapján. A proxy adatokra való utalás szükségesnek találták, ezen túl a senior pozíciók tekintetében egyes KKV-kra vonatkozóban tovább finomították a rendszert, különleges feltételeket meghatározva az intézményi befektetők számára nyújtott garanciákban értékelni kell azt is, hogy vagy az intézményi befektetők a szimulált, szimulált eszközök tekintetében való alkalmazásában elkerüljék a nem szándékolt hatásokat. A szekurizáció keret felülvizsgálta a Bázeli Bizottság feladata és a társadalmi jogalkotók azt javasolták, hogy a CER témadosszéban erre vonatkozó szakmai munka folytatódjék. Just a second, uh, that concerned the five... Az ötödik pénzmosás elleni irányelv felülvizsgálata április 5-én történt meg, a következő témákat vitattuk meg. A politikai ex vizsgálatok, a tanács és az Európai Parlament is vissza fog térni ezekre a megközelítésekre, a bizottság pedig jelentést fog tenni a tanács megközelítésének a megvalósíthatásáról. Aztán a pénzügyi intelligencia egység. Szükséges jele, javítani az FIU-k közötti együttműködést, illetve a bizottság a FIU platform ajánlása alapján meg fogja fogalmazni, hogy milyen lépéseket kíván tenni a szabálysértések esetében. Vissza fogunk térni az, ezeknek a határértékeinek a meghatárolására. A technikai munkacsoporttól is szó volt, illetve a tanács néhány követelésünkre nyitottnak mutatkozott. A technikai csoport tovább fog ezeken dolgozni. Utolsó pedig a technikai munkával kapcsolatos mandátumról április 5-én sikerült megállapodni minden említett probléma kapcsán. Munkánk folytatódik, május 10-én lesz a következő találkozó. Ennyit tehát a technikai párbeszédek a háromadó tárgyalásokról, és most tovább léphetünk a kulcsfontosságú napirendi pontokra. Először is üdvözlöm az alelnök urat ismét. Nagy érdeklődéssel várjuk a szokásos vitánkat és az ön prezentációt az EKB éves jelentéséről. Ezt az LKB weboldalán ma néhány perccel ezelőtt háromkor hozta nyilvánosságra a monetáris politikát és a gazdasági fejleményeket, elemzi 2016-ban és bemutatja az eurórendszer tevékenységét különböző kompetencia területeken. Ezen kívül a Drági úr átküldte jelentését április 4-én Tajáni elnök úrnak, és ebben az LKB reagál a saját kezdeményezésű jelentésünkben felvetett kérdésekre. Ramon Tremosa volt a jelentéstevő. Ezt a titkárság múlt hét végén elküldte a kollégáknak, remélem mindenki megkapta. A 284-es cikk értelmében az LKB jelentését az Európai Parlamentnek, Bizottságnak és a Tanácsnak be kell nyújtani. Az ECON erről saját kezdeményezési jelentést készít el ennek a jelentéstevőjét még nem jelöltük ki. Az SND köréből fog azonban kikerülni, ha tudom, jól tudom. A gyakorlati tudnivalók először az alelnök úr, Konstanció úr fog nyilatkozatot tenni, maximum 15 percben, ezután kérdések és válaszok következnek, két percben kérdés, három percben válasz, összesen 5 perc felszólalók listája már megvan, a frakciók jelölték ki a felszólalókat, ha marad időnk, akkor spontán felszólalásokra is lesz lehetőség. Ennyit tőlem, most pedig hadd kérjem meg lelnök urat, hogy vegye át a szót. Nagyon örülök, hogy most már kicsit optimistább hangulatban tudunk vitát folytatni, hiszen az európai gazdaság relatíve jól teljesít. Remélem öntől is erre vonatkozó információkat fogunk hallani. Köszönöm szépen! Tisztelt szakbizottsági képviselők, nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetek ma önök előtt, hogy az EKB éves jelentését 2016-ra bemutassam önöknek. Ez alapvető fontosságú eleme a demokratikus elszámoltathatóságunknak, a demokratikus vita része a döntéseinkről, de nem is áll meg a kötelezettségünk a jelentéstételnél. Éppen ezért az Európai Parlament képviselői, az állampolgárok képviselői meg fogják vitatni a jelentésünket. Nagyon komolyan veszük az elszámoltathatósággal kapcsolatos kötelezettségeinket, és ez egy régen meggyökerezett folyamat. A mostani párbeszédünk az LKB éves jelentéséről szóló Európai Parlamenti állásfoglalásnak is tápanyagot fog adni. Ez nagyon fontos, mert a demokratikus mandátumunknak megfelelően szeretne az LKB viselkedni. Azért, mert nagyon fontos, hogy függetlenek maradjunk, mandátumunknak megfelelően, politikai befolyás nélkül, de demokratikusan és jogi szempontból elszámoltathatóaknak kell maradnunk. És azért nagyon fontos az önök visszajelzése, csak úgy, mint a tavalyi évben is az éves jelentésünkről. Fogok beszélni a monetáris politikai döntéseinkről az elmúlt év során, és az LKB fő célkitűzésének az elérési érdekében hozott intézkedéseinkről is beszélek, a ástabilitás megerősítése érdekében, ami fontos a fenntartható növekedés és az egész euró -e térség teljesítménye szempontjából. 2016 egy nagyon nagy kihívásokat jelentő év volt sok szempontból. Amikor múlt áprilisban itt voltam önöknél, akkor a globális gazdaság éppen egy akut pénzügyi instabilitási epizódból lábalt ki, ami egy újabb pessimista hangulatnak adott okot. Nem csak attól féltünk, hogy nem tudunk a világgazdaságban pozitív növekedést generálni, hanem attól is, hogy a központi bankoknak a gazdaságok a felendítése érdekében nem hagyományos szakpolitikai eszközöket kell ö, alkalmazniuk. Az infláció újabb alacsony szintekre jutott el, és az áruk árai is csökkentek. Most egy évvel később a szakpolitikainkkal kapcsolatos szkeptikus vélemények dacára azt találtuk, hogy az euróvezet pozitív hírekkel tud szolgálni. A deflációval kapcsolatos félelmek csökkentek. És bár a nemzetközi háttér még mindig gyenge, a GDP 1,7%-kal növekedett 2016-ban, és a 2017 első negyedévében a gazdasági érzelmek azok nagyon pozitívak voltak, a legpozitívabb a 2011 óta. A munkanélküliség 2009 május óta a legalacsonyabb szinten van, több mint 4,5 millióval több embert foglalkoztatnak ma, mint három évvel ezelőtt. Intézkedéseink csökkentették a tagállamok közötti széttöredezettséget is. A GDP növekedése és az inflációs rátákkal kapcsolatos eltérések a legalacsonyabb szinten állnak a monetáris unió kezdete óta. Ha visszatekintünk, akkor látjuk azt, hogy a tavaly márciusi intézkedéseink mennyire hatékonyan hatottak a gazdaságra, az addig is jelentős pénzügyi ösztönzést kiegészítve. Ez segített megerősíteni a fellendülést és ellenállóbbá tenni a gazdaságot a külső sokok és bizonytalanságok tekintetében. 2010. decemberében úgy döntöttünk, hogy eszközvásárlásunkat kiterjesztjük, de 2017. decemberéig, bár csökkentett ütemben, havi 60 milliárd eurós összegben április 2017, 2017 áprilisától. Ez a pénzügyi kondíciókat fogja megerősíteni, amik szükségesek ahhoz, hogy az inflációs ráták a kétszázalékos szint közelébe vagy alá tudjanak visszatérni középtávon. 2016-ban az LKB e intézkedései támogatták a pénzügyi kondíciókat is. A banki hitelkamatok tovább csökkentek, ehhez, ez járult hozzá az intézkedéseink, és a nem pénzügyi cégek, illetve lakhatási hitelkamatok történelmien alacsony szintre csökkentek. Összességében 2014 májusa óta, azaz közvetlenül a 2014 júniusi csomagot megelőzően, amely szerint monetáris politikai alkalmazkodást fogunk gyakorolni, és támogatjuk a reálgazdaságban való hitelkihelyezést, Sikerült a banki hitelkamatokat csökkenteni, 120 bázispontot értek el a cégeknek való hitelezés esetében, és 110 bázispontos lett a, lak, a lakhatással kapcsolatos, házépítéssel kapcsolatos hitelek esetében. 2014 májusában 2,9%-kal csökkent a hitelek volumene a KKV-k esetében. A KKV-k nagyon fontosak, ezek jelentik ugyanis a gerincét az euróövezet gazdaságának, és az ő finanszírozáshoz való hozzáférésük jelentős mértékben növekedett. A hitelfelvételi költségek csökkentek, 2016 márciusa óta kb. 40 bázisponta estek, és kb. 180 bázisponttal csökkentek 2014 májusa óta. 2016 végére a fellendülés világosan megerősödni látszott, és szélesebb körben terjedt el ágazatokon és országokon átívelően. A beérkező adatok az év első negyedévében arra engednek következtetni, hogy a növekedés úgy tűnik, hogy ütemében gyorsul. Mindazonáltal a pénzügyi válság hagyatéka még mindig hatással van a mai gazdasági teljesítményre sok tekintetben. A fel nem használt erőforrások miatt a hát térben lévő infláció továbbra is növekedést mutat. Bár az általános infláció csökkent, kett, egész másfél százalékra kettőről februárban, és az általános inf- a, a mögöttes infláció, is csökkent 0,9%-ról 0,7%-ra. Figyelmeztettünk arra, hogy ha az általános infláció tovább csökken március-áprilisban, akkor ennek lesz az árak szintjére is, például az olaj és más árak szintjére is hatása. A mögöttes információ, infláció okozói például a bérek azonban még nem reagáltak erre a kibocsátási résre. Az alkalmazási előre irányzott adatok szerint azt gondoljuk, hogy az infláció tovább fog növekedni 1,7%-ra 2019-ben, viszont a ö, bérek növekedése 2,4%-ra tehető az előrejelzéseink szerint. Reméljük, hogy ez az alapforgatókönyv 2019-ben meg fog valósulni. Bár sikerült felfele igazítani az energia és élelmiszerárak növekedése miatt a inflációs előrejelzéseket, ennél is fontosabb az, hogy az elkövetkezendő években az általános infláció felfelé való mozgása nagyon nagy mértékben fog függeni a monetáris politikai támogatástól. A monetáris politikánkat az árstabilitás fenntartása irányítja, ez a fő célunk, de közben az LKB felméri azt is, hogy az euróvezet pénzügyi rendszere előtt milyen potenciális öm, rendszer szintű kockázatok állnak. Négy kulcsfontosságú kockázatot látunk. Az egyik a kockázati díjak növekedése, a politikai bizonytalanság és a kedvező árképzés miatt a piacon a második, a negatív visszacsatolási kör, ahol a bankok gyenge nyerességessége a strukturális kihívásokkal szembe nézve alacsony kamatokhoz fog vezetni, és alacsony nominális növekedés. Ez a harmadik. A politikai bizonytalanság aláássa a reform erőfeszítéseket, az adósság fenntarthatóságával kapcsolatban aggályok alakulnak ki. Ezen túlmenően a likviditási kockázat is növekszik a beruházási alapok szektorában, és ez hatással van minden másra. A rendszer kockázaton túl az agregát euró területen szorosan figyelmel kísérjük országos és szinti szinten is a kockázatokat. A célzott makroprudenciális politikai intézkedések a megfelelő eszközök ahhoz, hogy ezen ország, ország vagy ágazat specifikus kockázatokat kezelni tudjuk, mint tudják. A makroprudenciális intézkedéseket vállalt felelősség megosztott a tagállami hatóságok és az LKB között. Ez azt jelenti, hogy a makroprudenciális intézkedéseket meg tudjuk fejelni, úgymond, azon eszközökkel, melyeket az EU jogszabályok megengednek nekünk. Az LKB erősítette szerepét a makroprudenciális politikákban 2016-ban, és intézkedéseket tett a átláthatóság növelésére. Azon túl, hogy egyes országokban az ingatlan piacokon kockázat, a kockázat nőtt, nőtt, általában stabil volt ez, és ezért a kontraciklikus tőke pufferek létrehozása nem volt garantált. Ugyanakkor a tagállamhatósággal együtt döntöttünk, akikkel egy kiváló együttműködést élveztünk az elmúlt években. Az átláthatóság a és szakpolitikai területen csak könnyítette az új két éves LKB e makropudenciális közlöny kiadását 2016 márciusában. A 16 éves, éves jelentés arra is koncentrálni, milyen cselekvésekre van szükség a bank ágazatban a válság utóhatásainak kezelésére. Döntő cselekvésre van szükség ágazati, tagállami és európai szinteken egyaránt. Előtt is a bankoknak tovább kell igazítaniuk az üzleti modelljüket ahhoz, hogy ki hozzáigazodjanak az alacsony kamatlábak környezetéhez. A jelentésben erre vonatkozóan optimális stratégiákra vonatkozó ajánlások vannak. Persze minden bank saját sajátságéként kell döntse ezeket. Az akvizíciók és határon átnyúló összeolvadások tekintetében is látni kell a hatékonysági e, előnyöket. Ugyanakkor az alacsony, nem jól működő hitelek tekintetében ez makropotenciális jellegű probléma, ezért átfogó koordinát lép, válaszolva szükség EU szinten a tagállami szinten kell a stakeholdereknek választ adni erre, ezeket azonban európai tervek szerint kell elemezni, például az eszközgazdálkodási nagyvállalatok esetében, illetve a bankok mérlegében való megjelenés tekintetében. Ezt a témát prioritásként kell kezeljük mikroprudenciális összefüggésben. A pénzügyi szabályozás területében az LKB részt vesz a szabályozási keret létrehozásában nemzetközi és európai szinten is, biztosítva azt, hogy a makro és a mikroprudenciális tényezőket is megfelelően figyelembe vegye az új keret. 2016-ban a Bázel Bizottság a banki felügyelet témájában megállapodott több reformban, beleértve a kamatkockázat kezelését a banki könyvelésben, a szekuritizációs keret átalakítását, illetve a banki befektetések teljes veszteség felvégzői kapacitásában a tilekben való felszámolására. Ugyanakkor a számviteli rendelkezések és a hármas pillérbeli ö, nyilvános etételi követelmények tekintetében. A bázeli hármas csomag véglegesítésében a Global Governors and Heads of Supervision, Supervision az a Bázeli Bizottság vezető testülete egy munkaprogramot állapított meg a bizottság számára, hogy befejezze a munkát a túlzott kockázatok súlyozása tekintetében, a súlyozott kockázatú eszközök felmérésében, és a kalibrálja a leverage arányt. 2017-ben az előlépéseket értékelték a Bázeli Bizottságban, a válság utáni reformok befejezésére tekintettel, a közeljövőben ez a munka lezárlása kerül. Kulcsfontosságú hogy a válság utáni reformcsomag befektetése kerüljön, miközben nem lassul az elmúlt években felgyorsult előrehaladás, az EKB nemzetközi szinten is támogatja a munkát, hogy olyan szabályozási keret jön létre, amely megfelelő játékteret teremt mindenki számára. Az elmúlt négy évre jelentős előrelépés történt európai szinten, létrejött a banki unió, tudnélik. Ezen szakaszban kulcsfontosságú, hogy a még kieg, szükséges kiegészítő lehetőségek megtörténjenek a banki unió kiteljesítésében az EKB segíti a két folyamat összehangolását, a kockázat megosztás és csökkentést tekintetében felügyeleti és központi banki hatás körében. Gyorsítjuk a munkát, egy európai letéti biztosítási rendszer létfontosságú ehhez, a Single Resolution Fund kereteiben. Ezzel párhuzamosan az Európai Bizottság csomagja amely jelenlegi EU szabályozási keretet teremt meg a bankok számára jó irányba húz a kockázatcsökkentési intézkedésekre egyetemben. Jelentősen hozzájárul majd ahhoz, hogy, megár, hogy megerősítsük a banki szabályozást, felügyeletet és rezolúciót, még akkor is, ha van további jövőtelen való. Ezek az eredmények a szabályozási keretben a bankok számára való szabályozásban más szabályozási, a pénzügyi piacokra és infrastruktúrára vonatkozó szabályokkal egészülnek ki Fontos, hogy egy teljes értékű tőkepiaci unió épüljön ki, ez EU számára és az EKB számára sem fontos. A CMU mélyebb, jobban integrált, jól tehát tőke piacokkal egyetemben hozzárulhat a makrogazdasági és pénzügyi stabilitáshoz, és végül egyszerűvé teszi a monetáris politika áttételét az eurózónában. Fontos, hogy megalapítsuk a makropidenciás eszközök jogi alapjait, amelyekkel a pénzügyi stabilitást fenyegető kockázatokat lehet csökkenteni, amelyek a banki ágazaton kívülről származnak, és hogy a makropotenciális perspektíva megjelenjen a nem banki intézményekre vonatkozó szabályozásban az EU egészében. Hadd zárjam azzal, hogy az eurogazdasági az eurogazdasági ütésállnak bizonyultak a 2016-os évben, tovább halad a helyreállás, és egyre gyorsul lendülete. Monetáris politikai álláspontunk megfelelő, nem kell ezt most felülvizsgálni. Ugyanakkor tovább folytatjuk, továbbra is készen kell álljunk bármilyen sokra való válaszadásban. A ciklikus kondíciók ugye javultak, de késlekedés nélkül fel kell számoljuk a válság következményeit, mert még következményeit. Holnap lesz a 90, lenne a 97. születésnapja az Európai Unió, a parlament volt elnökének, Emilio Kolombónak. 40 évvel ezelőtt mondotta azt, aminek most, most nagy, nagy érvénye van, akkor egy tagállam, mikor jelezte, hogy ki akar lépni az Unióból, idézem. Nincs okunk arra, hogy az Európa jelenlegi állapota felett elégedettek legyünk, bár nagy erőfeszéseket tettünk európaiakként, akkor hozhatunk igazi változást, hogyha közös megoldásokat tudunk hozni a jelenlegi idő kihívásaira. Ezek a szavak emlékeztetnek arra, hogy az Unió milyen felelősséggel bír azért, hogy együtt érjünk el jobb gazdasági eredményeket állampolgáraink számára. Köszönöm szépen a elnök úr, a lelnök úr a prezentációját, és ezt a történelmi emlékeztetőt is. Most a kérdések és válaszok következnek. Kérem a kollégákat, hogy az időhatárokat tartsák be. A néppárt részéről Sigrid Moreszán az első. Thank you very much, Mr. President. Köszönöm szépen, elnök úr, elnök úr, köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk, és bemutatta az éves jelentést. A monetáris politikai fellépései az LKB-nek e kétségkívül pozitív hatása jártak a finanszírozási kondíciókra a gazdaságban, ahogy ezt látjuk is, az infláció az euróvezetben el fogja érni az előrejelzések szerint az LKB-s célokat, és középtávon fenntartható marad. Drági elnök úr azt mondta az utóbbi időben, hogy az LKB nem tervezi megváltoztatni a kötelezettségvállalásait, hogy a kamatlábakat legalább a 2018-as könnyítés végéig fenntartja annak dacára, hogy lennek kockázatai a negatív kamatláb változásoknak. Mit gondol, hogy mikor fog fenn, mikor tudja fenntartani önmagát az euróvezet a pénzügyi támogatás nélkül, amit az utóbbi időben kapott, illetve milyen hatásokat várhatunk az LKB-tól, milyen ha intézkedések lesznek, és ennek milyen hatásai lesznek ennek a piacra. Ez az első kérdésem, a második pedig a jelenlegi eszközvásárlási programok, ezeket bizonyos tagállamok a reformok elhalasztására használják fel, például a késedelmes kifizetéssel kapcsolatban. Mi ezeknek a szektori, ágazati, torzító hatásoknak az értékelés az önök részéről? És az utolsó kérdésem, Dombrovskis biztos úr és a lelők úr, költségvetési műveletekről beszélt az euróvezet számára. Vannak olyan tagállamok, amelyek szerint a szerződést meg kell ehhez változtatni, és ugyanakkor több érdekelt fél ebben a vitában arról is beszélt, hogy európai pénzügyi alapot kéne létrehozni. Igen, ezzel kapcsolatban az a kérdésem, hogy el tudná mondani, hogy milyen áttekintést tud mondani az EBB-vel kapcsolatban, illetve az euróvezeti költségvetésekkel kapcsolatban, mi lesz ennek a hatása a költségvetési intézkedéseknek a monetáris alapra. Hát nagy kihívás erre három percben válaszolni. A szakpolitikai álláspontunkkal kapcsolatos eredmények, akkor változtatnánk meg a szakpolitikai intézkedéseinket, hogyha azt látnánk, hogy ez helyes. A jelenleg információink alapján érdemes fenntartani ezeket. Másodszorban az előrejelzések, amiket nem publikáltak az intézet, idézett számokkal, az 1,7%-os inflációs rátával 2019-re több különböző feltételezésre alapulnak. Az egyik feltételezés az, hogy a monetáris politika többé-kevésbé ugyanaz fog maradni. Technikai szempontból ugyanis az előrejelzések szempontjából egy konstans ö, kamatlábat vettünk, és a jövőbeli kamat lábakat ennek fényében fogalmaztuk meg. De azt láthatjuk, hogy egyik napról a másik napra, akár a döntéseink következtében megváltozhatnak a kamatlábak. De ezek piaci döntések, és a piaci döntések ebben az esetben csak lehetséges, hogy csak 2020-ban fognak pozitív eredményekre vezetni. Fontos tehát hangsúlyozni, hogy az előrevetített eredményeket a jelenleg is jelentős szintű monetáris támogatás fenntartása mellett számoltuk ki. Ennek relatíve egy hátrányos következménye lesz a mögöttes infláció arányának az alakulása, illetve azt láttuk az USA-ban is, hogy az infláció csökkent, csökkent, de nem reagáltak erre a bérek, csak vártak, vártak, és a gazdaság fejlődése sokkal később reagálta le ezeket a monetáris politikai intézkedéseket. Mi most ezen várakozási fázisban vagyunk, de bizakodóak vagyunk. Az ágazati torzulásokkal kapcsolatban, hát én nem gondolom, hogy ezek lesznek, mert főleg kormánykötvényeket, államkötvényeket vásárolunk, ezek általánosak, mindenféle típusú eszközöket lefednek, tehát nem okoznak torzulást céges kötvényeket is vásárolunk, sokkal kisebb mennyiségben, de itt sem ágazat specifikusan. A költségvetési kapacitásra vonatkozó kérdés és az, hogy hogyan alakulhat az ESM, ezzel kapcsolatban még nincsenek javaslataink, nem folytatunk párbeszédet ezekről. Csak emlékeztetnék röviden arra, hogy a költségvetési kapacitás az euróvezet számára az egyik nagyon fontos pont, amit az öt elnök jelentése is említ, és ezt mi támogatjuk. Ebben a jelentésben nem kerül említésre az elsőmmel kapcsolatban semmilyen fejlemény. Köszönöm szépen az SND részéről Párfons Beresz kapszót. Köszönöm, hogy kisasszonynak szólított alelnök úr. Ez az éves jelentés, ez számos kedvező elemet tartalmaz, így az expansionista költségvetést, deficit alacsony szintjét, aztán a célzott állami beruházásokat és a monetáris politika pozitív kihatásait a vállalati finanszírozásra. Ugyanakkor az éves jelentésben önök a jövőbeli vitákról is szólnak már, ami a pénzügyi felügyelet szerkezetét illeti, illetve a makroprudenciális politika keretének felülvizsgálatát. tudna -e többet mondani arról, hogy hogyan is látja ezt a vitát? Ez a vita megnyílt, megkezdődött, a bizottság ugye egy konzultációs szöveget adott ki, ez tehát nagyon értékes számunkra, hogy megismerjük az ön nézőpontját. És ha megenged még egy úgynevezett bónusz kérdést, ugye itt egy, e, szervezet közé tett egy jelentést, mely az érdekkonfliktusról szól az intézményeken belül bizonyos szabályokat illetően, már ami a tisztviselők magánszférában való munkának megkezdését illeti, miután elhagyták tisztségüket. Ugye az LKB vonatkozásában önök elkötelezettek azon, hogy elgondolkodjanak ezen a Transparency International jelentésen, illetve az ebben felvetett problémákon. Köszönöm a kérdéseit, hangzik a válasz. Az elsőt illetően egy véleményt tettünk közzé, amely egyébként igencsak kiterjedt és kidolgozott. Ugye itt az Európai Bizottság közleményének szövegére utalok. Hogyha néhány pontot kiemelhetek, először is jó lenne, ha az a makroprudenciális kereten belül elismerésre kerülne az SSM. Ezt ugyanis nem ismeri el a jelenlegi keret valójában. És ez nagyon fontos, mert az SSM létrejöttével az EKB hatásköröket kapott a makro prudenciális felügyelet területén, és ez még csak megemlítésre sem kerül az új konzultációs dokumentumban. Mi ugyanakkor úgy véljük, hogy ez fontos lenne különösen az, hogy az EKB megkapja a makroprudenciális hatóság statutumát, mint ahogy az más központi bankok esetében is fennáll más országokban, ahol is az adott központi bankok egyben a makroprudenciális hatóság feladatkörét is betöltik. Ami pedig a kiterjesztést illeti, már az eszközök kiterjesztését illeti, amelyek itt megemlítésre kerültek, Ugye itt a makroprudenciális politika eszközeire gondolok. Azt hiszem, hogy ezt a gondolatot jobban ki kellene fejteni. Más fontos pont még, amit, amit mi megemlítünk, hogy teljes körű pontosításra, tisztázásra van szükség a második pillér tekintetében, már ami a felügyelet, a felül, felügyelet kontextusát illeti. és itt nem szabad a makroprudenciális megjegyzésekkel kapcsolatot létrehozni. Ezek csupán az egyénileg tekintett intézetek kockázataira irányulnak. Tehát itt egy felelősség megosztásra van szó, mert ami a mikroprudenciális és a makroprudenciális felügyelet hatásköreit illeti. Ez legalábbis a mi nézőpontunk. ezt szintén fontosnak ítéljük. Ez tehát csupán csak néhány pont. Ugyanakkor van egy véleményünk, amelyet közzétettünk, és ez sokkal részletesebb, mint amit én most itt el tudtam mondani. Thank you. The third... Jó, és még a második kérdés, elnézést. Nagyon röviden egyébként. Ugye mi a Transparency International-lal együttműködtünk, nagyon sok ülés zajlott az ő részvételükkel az LKB-n belül, reagáltunk a jelentésükre, konkrét tények kapcsán, és még egy nyilvános vitán is részt vettünk, ami ezzel a jelentéssel foglalkozott. A végrehajtó testület tagjai vettek ott részre, részt, tehát valóban tudatában vagyunk annak, hogy érint minket ez a probléma, van egy párbeszéd, nyitottak vagyunk. Egyébként a jelentés nagyon nagy dicsérettel illeti azokat az intézkedéseket, amelyeket intézményünk nemrégiben fogalmatosított a nagyobb átláthatóság érdekében, és ami az érdekkonfliktust életi, még két dolog, már ami a végrehajtó testület tagjait illeti, a mi szerződésünkben szerepel egy bizonyos időszak, amikor nem lehet elfogadni megbízásokat, az egy évre terjed ki, és a kormányzó testület tagjai esetében pedig van egy megállapodás, egy magatartási kódex, amelyet tettünk, és ott szintén egy év szerepel, mint olyan időszak, amely esetében ezt a tilalmat be kell tartani. Ami a felügyelő bizottság vagy testület tagjait illeti, a jogszabály két éves időtartamot irányoz elő. Ez tehát a helyzet. Jelenleg elemezzük mindezt, ugyanakkor léteznek már szabályaink, amelyeket a menedzsment legfelső szintjén, az LKB-n belül alkalmazunk. Köszönöm, végén konzervatív frakciónőben Bent Luke úr. Thank you very much. Köszönöm szépen. Németül fog beszélni. I will speak in German. Ich möchte zunächst... Először is a kérdésre, illetve a válaszra szeretnék reagálni. Hallom, engem? Tehát eh, amit Mureszen kollégámnak adott, már ami az inflációs prognózist illeti az EKB részéről. Ha jól értettem, ön a most közzétett inflációs prognózisban arra alapozott, abból indult ki, hogy a rövidtávú eh, monetáris kamatok eh, negatív területen maradnak 2020-ig. Az lenne a kérdésem önhöz, hogy bizonyosan egyfajta érzékenységi elemzést is lefolytatott ezzel kapcsolatosan, és itt ki tudná fejezni rugalmasan, hogy hogyan lehetne prognosztizálni az inflációt, hogyha a rövid távú kamatok 1%-kal magasabbak lennének ebben a prognosztizált időszakban. Mennyire érzékenyek az önök eredményei, és milyen inflációs rátákkal kellene számolnunk a monetáris kontrakció vagy kevésbé erős expanzió esetén? A második kérdésem a, a nem teljesítő hitelekre vonatkozik. Ön megemlítette ezt a problémát, beszélt arról, hogy egy bed banket kellene létrehozni, tehát egyfajta eszközmenedzsment facility hogyha jól értettem. Az a kérdésem, hogy ki is viseljenek a kockázatait. Ugye volt itt egy tanulmány, Helvig kollégám részéről, és ebben a tanulmányban amellett szálltak síkra, hogy ne az adófizetők viseljék a kockázatait az ilyenfajta bad banknak, és óvtak attól, hogy a kockázat visszaeshet azokra a bankokra, amelyek a pénzügyi kockázatokat felelősséggel viseltetnek. Érdekelne, hogy ön hogyan ítéli meg ezt a helyzetet, ugye a rizikó allokációról ön nem tett említést. Köszönöm. Köszönöm szépen az első kérdést illetően. A technikai feltételezése a extrapolációnak rövid és középtávú adatokkal számol a piacokról. A projekciós vagy extraprojekciós munkánk elején, a projekció elején való fix adatokkal számolunk. Három évvel ezelőtt indítottuk, aztán azt, hogy a piaci, piaci ráta várakozásokat is figyelmetettük. Tehát így nem kötelezzük, így adatfüggőek vagyunk e tekintetben, tehát, hogyha a gazdaságban olyan a helyzet, és az infláció úgy alakul, új, új jelek érzékelhetőek, akkor adaptáljuk ehhez a alkalmazkodó a politikánkat az adatok fényében. Nem tudok semmilyen szimulációs eredményekről. Végeztünk szimulációs számításokat más összefüggésben arról, hogy mi lenne a bankokra a hatása a kamatláb növekedésnek. De a makrogazdasági modellről már nem végeztünk szimulációs számításokat, lehet, hogy a szakemberek végeztek ilyeneket, én azonban nem kaptam ennek eredményeképpen számadatokat. Az NPL-ek vonatkozásában hadd mondjam el, hogy amit elmondtam, az nem egy új pán-európai eszköz kezelési vállalat vagy bank felállítását irányozna elő. Beszédeimben kettőért tartottam nem régebben, a világossá tettem azt, hogy szerintem helyén való volna az, hogyha egy európai alapterv jönne létre harmonizációs irányban, de tagállami szinten döntenének az EMC-kről egy európai sablon alapján és stratégia alapján. Mert az európai ma az MPL-ek méretét tekintve és van egy olyan gyanakvás is, hogy ez az egész európai banki ágazatra hatással lehet, ilyenként tehát ránk is rúg feladatokat. Így tenném ezt tehát világossá a válaszunkat. Mint tudják, az EMC-ket sikerrel alkalmazták Írországban, Spanyolországban és Szlovéniában is, meg egy sor helyen, sor helyen még a világon az IMF ajánlása alapján így lehet előre felkészülni ezen példák csökkenésére az EMC révén. Ha ezeket körültekintően szervezik meg, akkor nem, nincsen semmi negatív lecsapódásuk, hanem több időt engednek meg az eszközök létrehozására, értékesítésére, és amikor a banki ágazatban javul a helyzet, és akkor a helyreállás majd úgy is felviszi az eszközárakat, oly módon, hogy az EMC kivitelét támogatja. Írországban ez jövedelmet is hozott. Éppen az eszközárak emelkedésével, helyreállásával. Tehát nem feltétlenül a veszteségek elosztásának problémája. Persze, a transferárazás az EMC-ben nyilvánvalóan a kezdeti szakaszban hoz egy veszteséget. És ezt a bankok kell, hogy vállalják, amikor ezeket az eszközöket bizonyos áron átviszik. De ki viszi, ki, ki, ki a kockázat, EMC kockázatot kivállalja. Az IMC-k, amelyeket így hoznak létre, részben köz- és magán tudatban vannak. A Namal Szárban Szlovéniában például teljesen köz szférába esnek ezek, még a, a másik eszköznél 51% volt a magán, 49 az állami vagy köz tulajdonban levő. Ám az egész mérleg főszegben viszont kicsi volt a két tétel súlya a teljes intézmény mérlegében. Köszönöm. Thank you, Chair. And... Albert Nils Torvalds Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm alelnök úr, hogy ezt az élvezetes délutánt velünk tölti. Két kérdésem lenne. Az első, még mindig aggodalomra al okot adó helyzet van e az euróvezetben, szükség van a további reformokra az eurozónában, az eurozóna összességében, illetve konkrét tagállamokban. És az LKV-nak vannak -e eszközei ennek az irányítására, vagy csak amúgy mellékesen hagyják sorsukra ezeket a problémákat. A másik kérdésem pedig az összefüggések a strukturális reformok és a proaktivitás között. Persze a termelékenységet különböző módokon lehet mérni, néha csak azzal, hogy az outputot, a termelést és a fizetések szintjét összevetjük. De például a Bank of England egyik prezentációjában több szám volt az európai e, országok termelékenységével kapcsolatban, és ezek az adatok mind lefelé mutató irányt mutattak. Az LKB-nak e milyen következtetései vannak ezen fejleményekkel kapcsolatban. Köszönöm szépen! Az első kérdéssel kapcsolatban az LKB eszközei, nem, nincsenek ilyen eszközénk természetesen, csak monetáris szakpolitika áll a rendelkezésünkre, de azáltal, hogy kedvező pénzügyi helyzetet teremtünk, hozzájárulunk a helyzet javulásához, és hozzájárultunk a fellendüléshez, ami persze a struktúrális reformok folytatását is ösztönzi. Emlékeztetném arra, hogy az OECD számait megnézve, amiket az OECD rendszeresen kibocsát a strukturális reformok tagállami végrehajtásáról, több olyan euról vezeti tagállam van, amely nagyon sok strukturális reformot hajtott végre, talán azért, mert a nyomás nehezedett rájuk a programok, a piacok részéről, de megtették, és aztán vannak más országok, ahol nem volt ugyanilyen komoly a sérülékenység a válság alatt, és ezek valóban nem hajtottak végre néhány olyan reformot, amelyet javasoltunk nekik. Vagy az OECD publikációjában szerepeltek ezek a javaslatok. De a strukturális reformokat évről évre az európai szemeszterben, az országspecifikus ajánlásokban javasoljuk, ezeknek a végrehajtása sajnos nagyon alacsony szintű és kiábrándító. De hát erre nincsenek eszközeink. De mindig beszélünk arról, hogy mennyire szükségesek lennének, és konkrétan a jelenlegi éves jelentésünkben is az első, az egyik bekeretezett részben, a 41. oldalon lévő bekeretezett rész, az a strukturális reformoknak van szentelve annak, hogy milyen típusú struktúrális reformokra lenne szükség. Tudjuk azt is, hogy az IMF az egyik gazdaság, világgazdasági előretekintésében egy fejezetet szentelt annak, hogy a struktúrális reformokat könnyebb végrehajtani akkor, amikor van némi növekedés. Mert a reformok egy része rövid távon negatív hatással járhat, és csak hosszabb távon eredményez pozitív hatásokat. Így a fellendülés pont jó időszak lenne az erőfeszítések megkettőzésére. Köszönöm szépen, most pedig a GUE nevében Fábio De Mászi kap szót. Thank you, Chair. Thank you, Köszönöm, elnök úr, alelnök úr. Utalt arra, hogy az infláció alakulásában az kedvezőbb körülmények nem ö, csapódnak le magasabb bérnövekedésekben és a munkaköltségek egysége magas. Az ilyen strukturális reformok kapcsolatáról mondaná valamit, amely ugye bele, beleértne a, a, a e, béralkú és általában a munka e, piac, munkaerőpiaci reformok miben létét hogyan látja. Egyszer 95%-a a, a, a vállalati szektor finanszírozásának a Brügge és a Rue Intelligence általi adatok alapján, nem tudom melyik adta az adatokat, osztalékokba ment, vállalatösszeadásokba, és nem beruházásokba mentek ezek a tételek. Ön mennyire optimista a szekuritáció révén, mennyire lesz tőkésítható a, a tőkepiac? Hogyan lehet majd a szükséges beruházások hátterét megtalálni, különösen a termelékenység hiányának fényében. Végül a Transparency International jelentésével kapcsolatban idézem az összefoglalót, Draghi úr nyilatkozat, tehát megelőzte titkos levél az olasz és spanyol miniszterelnök címezve, amelyek az bizonyos reformok függvényében éregyeznák csak elő a kötvényvásárlási programot, ahogy Elszabon is mondotta, ugye ezeket a bevételeket nem nőkre, meg, meg piára kell költenie, hogy Blum mondotta. A görögországi plafonokat bizonyos gazdaságpolitikai feltételekhez kötötték, és tudom, az LKB jelentése is a monetáris és gazdasági politika szétválasztását követeli meg. A, ahogy én látom, ez a Tornic Line Privilege elv azt támogatná, hogy ne kelljen ilyen jogi véleményt kiadni, miközben az ügyfél kiadhat ilyet. Yes, uh, thank you uh, for... Köszönöm a kérdéseket. Ahogy említettük, vannak típu, olyan típusú struktúrális reformok, amelyek kezdetben negatív hatással vannak, és nem az előrányzott eredményt hozzák rövid távon. Ez nem egy újdonság, minden tanulmány rámutat, amely a strukturális reformok kihatásai taglalja. Azok az országok, amelyek a piac nagyobb nyomást gyakorolt, vagy, vagy programországok voltak, éppen a munkaerőpiacon vezettek be strukturális reformokat először, Spanyolországban, Portugáliában, Görögországban, ez itt jelentős lépések történtek. Már múltban és most is. Fontos ezt hangsúlyozni, de az is tény, hogy a mi előrejelzéssel ilyen a, a munkaerő egység költségekre és inflációs tagállami belső elemekre kell alapoznunk, és az, az látnunk kell azt, hogy mik a hazai tényezői az inflációnak, és ezek mégképpen változnak, növekednek. Várjuk, hogy ez megtörténik, és bízunk is benne, hogy megtörténnek ezek a lépések, mert az output hiány bezártuk már, és a munkanélküliségi hézag is bezárult. Úgyhogy ezek a, ezek a hatások most már előbb-utóbb jönnek majd. Ami a nem pénzügyi vállalatokra vonatkozó politikát illeti a kötvények tekintetében, amelyek amelyek általában az osztalékokat pénzben fizetik, általában nem részvény visszavásárlással, mint Amerikában, ahol a vállalatok gyakran visszavásárolják saját részvényeiket a jövedelmükből. Európában ez nem egy megszokott gyakorlat vagy stratégia. Ugyanakkor, hagyd tegyem azt is hozzá, hogyha teljes beruházásokat szétszedjük vállalati beruházásokra és a háztartási, háztartások által eszközölt beruházásokra, belértve ebbe az építéseket is, a vállalati üzleti beruházás jelentősen nőtt. Eléri lassan azt a szintet, ami a válság előtt volt jellemző, míg a, az ingatlanokba építés, építésbe való beruházás, befektetés alacsonyabb, mint a válság előtt volt. Tehát a kettő együtt még nem állt helyre teljes mértékben a válság előtti szintre, de a vállalati termelékenységi beruházások jelentős mértékben nőttek. Tehát a kettőt külön is kell vizsgálnunk a teljes beruházások körében, ha jobban értelmezzük, mi folyik itt. Úgy gondoljuk tehát, hogy szakpolitikáink csökkentették, és nem csak gondoljuk, ez tény, szakpolitikáink csökkentették a tőke árát a hitelek vagy eszközárak tekintetében is. Ez kedvezőbb klímát teremt a beruházási döntések számára, és ennek látszanak első jele is. Harmadik kérdésében említette azt, hogy az OMP döntés és a beszéd, amelyet Drági elnök tartott, ezt megelőzték kormányoknak küldött levelek, ez tényszerűen nem igaz nem, kerül, nem küldött drági semmiféle levelet semmilyen kormányfőnek abban az időpontban. Lehet, hogy egy másik epizódra gondol esetleg, de az OMT kapcsán nem született ilyen levél. A tanulmány. Persze, hogy ön mit olvasott a jelentésben, egy másik dolog. Én csak arra reagálok. A zöldek képviseletben Sven Gigold jön. Um, uh, Üdvözlöm, Konstanció úr! Önnek is és mindenki másnak boldog húsvéti időszakot kívánok! Először is azt kérném, hogy uh, az én időm egy részét szállja arra, hogy Fabio de Mázi kérdésének a második felére az említett tanulmányra, ennek megválaszolására szentelje. Szeretnék néhány gondolatot megosztani önnel, amivel kapcsolatban a véleményét kérem. 2015 végén egy sor vezető nagy európai bank írt az lkv e nak és másik típusú kezelést kértek a második pillér alatti tőke követelményekkel kapcsolatban. Az Európai Központi Bank ezt a gyakorlatot bevezette más európai felügyelőkkel együtt, és ezt átfordították azokba a javaslatokba is, amelyek most az Európai Parlament asztalán vannak a CRR-CRD kapcsán. A kötelező érvényű tőkekövetelmény 150 milliárdtól kevésbé kötelező érvényű tőke irányelvek felé mozdult el, ami nem a felügyelő testületek általános gyakorlatának alapján dől el, hogy kire mi vonatkozik. Ez úgynevezett EKB-s kapcsolatok az érdekelt felekkel alapján a Transparency International azt javasolt, hogy az LKV e ezzel kapcsolatban tegyen jelentéseket, hozzon nyilvánosságra adatokat a tárgyalásokról, illetve Tudna-e reagálni a másik transzparen- átláthatósággal, integritással és elszámoltathatósággal kapcsolatos Transparency International ajánlással kapcsolatosan tudná monda valami, mondani valamit? És ez pont azzal a tanulmányjal kapcsolatos, amit Pervans Berez és Fábio de Mázi is említett, úgyhogy kérem, reagáljon az ő kérdésekre is. Köszönöm szépen. Az utolsó kérdés Demázi úr utolsó kérdésével kapcsolatban elnézést, hogy elfedkeztem válaszolni rá. Valóban ön arra utalt, hogy ezek a dokumentumok védettek, bizalmasak, és ez nagyon fontos, hogyha ezt a bizalmas jelleget megszüntetjük, akkor lehetséges, hogy a jövőbeli véleményeket más cégektől, más jogászoktól nem tudjuk majd bekérni. Ez volt eddig az álláspontunk, ezért jártunk el így. A válaszom csak az elismétlése lehet annak, amit ön is mondott. Amit pedig Gigold úr kérdését illeti. Hát nem tettünk semmit, az NDA ügyel kapcsolatban és az iránymutatással kapcsolatban, ahogy azt ön is bizonyára tudja, vagy legalábbis akkor most emlékeztetném önt arra, hogy ez egy bizottsági közlemény korábbi ajánlásával volt kapcsolatos, ami azt mondta ki, hogy két részre kéne osztani a kettes pillért, egy kemény és egy iránymutatás jellegű pillérre, a CRD4 CRR kapcsán. És ennek az értelmezésnek az értelmében jártunk el, ez nem a mi kezdeményezésünk volt egyáltalán. Talán ezt a láncszemet, ezt a bizottsági dokumentumot ön nem látta, ez a láncszem talán önnek kimaradt, de elmondhatom, hogy nagyon fontos dokumentum volt számunkra, és drági elnök úr utal is erre a dokumentumra, az egyik sajtótájékoztatóján, az egyik válaszában. Tehát ennek a közleménynek a következménye volt ez a lépés. És a bizottsági közlemény értelmezése oda is vezetett, hogy gyakorlatilag lemásoltuk azt, amit abban a konkrét évben a Bank of England tett. Ez nem volt olyan rossz gyakorlat a tekintetben, hogy az NBA-je kapcsolatos, azaz a minimum a bankok által osztaléként kifizethető összegekre vonatkozó kritérium, rendkívül komplex kritériumokat, a CRR-ben vannak ezek lefektetve. Hogyha nincs elég profitjuk, akkor a tőke szintjüket korlátozhatja, vagy kockázatossá teheti ez a kifizetés, és akkor korlátozni kell a kifizetéseket. Ezt 2015-ben meg is erősítettük, mert láttuk azt, hogy az NBA szintek a CRD 4 CRR-ből származó kiszámítása olyan szinthez vezetett, ami magasabb volt, mint a nemzetközi bankok, az európai bankokhoz hasonló nemzetközi bankok szintje. Most már a bizottság javaslatai is megerősítik azt a CRD-nél CRR felülvizsgáltával kapcsolatban, hogy helyeselték ezt az eljárásunkat. Ennyit szeretnék erről mondani, ami pedig a Transparency International-t illeti. Erre már reagáltunk. Egy kollégám felsorolta azokat a pontokat, ahol már is megfelelünk az ajánlásoknak, de egyébként mi ennek a parlamentnek vagyunk elszámoltathatóak. A szakpolitikáinkat önök hagyják jóvá. A függetlenségünk kontextusában az elmúlt két évben nagyon nagy mértékben javítottuk az átláthatóságunkat. Még az üléseinkkel kapcsolatban is rend, nyilvánosságra hozzuk a weboldalon, hogy a, az igazgató tanácsnak, a kormányzó tanácsnak mely tagjai vettek részt például. Köszönöm szépen, hogy az elnök mielőtt Kapel úrnak adom meg a szót, kérem, kollégák, akik a második körben kapnak szót, csak egy percben tegyék fel kérdésüket. Most az elnök nevében Belkamp úr kap szót. Köszönöm, elnök úr, alelnök úr, az EKB alelnöke. Ön a 2016-os éves jelentésben nagyon részletesen kitér az LKB e hitelzési programjára, és most ez év áprilisával 80 70 millióra megy vissza ez az összeg, és látjuk ennek a kedvező hatásait. Itt egy meglepő bejelentéssel értek a múlt hónapban, mely szerint a mérlegfő összeg gyorsan vissza fog esni, tehát megtisztítják a mérlegfő összeget, úgymond, és az lenne a kérdésem, hogy az EKB-ban is van hasonló szándék, tehát gyorsan csökkenteni a mérleg összeget és a második dolog a Fed szerdán az részvénypiacon buborékok kizidésétől óvat, önök szerint is fennáll egy ilyen veszély. Aztán itt van két kijelentés a német pénzügyminiszter részéről múlt hét végén tette ezeket leveletában. Egyrésztről az a European Safe Bonds nem jelentelek valós hozzáadott értéket, érdekel, hogy mi az önvélemény, és másodszorban már ami a kölcsös függés csökkentését illeti az államok illetve a bankok között, mert ami az állami, államkötvények kockázat csökkentését illeti. Mi az ön véleménye ezzel kapcsolatosan? Ön a European Bad Bankről nem nagyon szólt, tehát az EMC az európai szinten fennáll, én ezt pozitívnak tartom, a német pénzügyminiszter is így vérekedett, tehát nemzeti szinten ez egy jó szanelesi eszköz, érdekelne az ön véleménye a jellegi helyzetről, már ami Portugáliát illeti, ott ugyanis nehéz a helyzet. Januárban felmerült annak a veszély, hogy a piacok feszültek lehetnek a magas adósságállomány miatt, és az egyes portugál bankok helyzete okán ön szerint tanácsos lenne-e Portugáliában egy EMC-t létrehozni? Uh, thank you. Um... Köszönöm. Első kérdését illetően a mérleg méretét illetően, ami a programban előrázott lenne, erről nincs döntés. A Fed ugye résztek nélkül nyilatkozott arról, hogy van egy olyan szándék, hogy fokozatosan csökkentik a, a mérleg főösszegeket a lejárata annak, amit vásároltunk, több éves átlagában. Tehát azzal, hogy pusztán a, a kötvényeket, vagy a többi eszközt egyszerűen megvárjuk a lejáratát és visszafizetjük, ez automatikusan is már csökkentéshez vezet majd, mihelyest abba hagyjuk a visszavásárlást. Tehát decemberig folytatjuk a vásárlásokat, aztán meglátjuk, hogy milyen döntés hozunk a jövőre, de van egy normál ciklus annak, hogy a mérlegek, mérlegfőszegek lemennek, ahogy abba adjuk a, az eszközvásárlásokat, hiszen ahhoz, hogy eladjuk a lejárat előtt ezeket az eszközöket, az adott pillanatban ugyan csökkenteni a kötvények árát, és növelni a hozamokat, ami persze vagy tanácsos, vagy nem az adott pillanatban, akkor kell, meg később kell ezt majd eldönteni, hogy... De persze idővel ezek a csökkenések és csökkentések megtörténnek majd, ahogy már említettem. Ami a buborékok kipukkantását illeti, hát nem tudom, mit értett ez alatt, világos áttettük a pénzügyi stabilitási felévizsgálatainkban és publikációinkban, kiadványainkban, hogy nincs Európában semmiféle buborék felfúvódási helyzet. Ez igaz a kötvénypiacra, a részvénypiacra, az ingatlan piacokra. Itt egyes pontokon, nem országokban, hanem azon belül egyes pontokon lehet, hogy vannak bizonyos áram, ár alakulási dinamikák. A biztonságos kötvényekre nincs javaslat, mi nem mondtunk semmit, én nem is fogok. mert nincs semmiféle tervünk ezzel kapcsolatban. Van egy tanulmány, melynek szerzője az ISRB e tanácsadói tudományos bizottság, de ez egy, csak ennyi írodott erről, az eurobondok tárgyában pedig semmiféle javaslak. Mert a tudományos bizottság csak egy, ugye, a, független a tudósokból szervezet, de én értelemben ez, ez az ajánlás nem tekinthető biztonságos kötvénynek, és semmi köze az LKB-nek hozzá. Mi nem nyilatkoztunk erről, nem is fogunk. Köszönöm. So, let's go. Köszönöm. Indul a második kör. Kérem mindenki egy perce szorítkozzék. És találnok úrat is arra kérem, hogy viszonylag gyorsan válaszolom, hogy 30-kor végezhessünk. Néppárt, Gabriel Mátó az első. Presidente Constancio creo que hoy nadie... Köszönöm szépen. Van itt egy kétség az LKB politikája kapcsán, amely meghatározó jelenleg is az euró övezet és az EU egész gazdaságának felrendülése szempontjából. Vannak itt olyan kockázatok, amelyek a kereskedelem politikához kapcsolódnak, és az USA pozíciójához, valamint, a, valamint Nagy-Britannia kilépéséhez. Az LKB kormányzó tanácsak legutóbbi ülésén az derült ki, hogy a kamat levakat meg kell tartani, ezt a szintet vagy pedig csökkenteni. Érdekelne, hogy mi ezzel kapcsolatban az LKB álláspontja, és milyen időszakra terveznek. Itt elhangzott, hogy beszéltek az N NPL-ekről, a Bankról, az olasz hitele kapcsán, és aztán az euróövezetbeli infláció kapcsán. Egyes országokban az infláció szint meghaladta némileg a 2 százalékot, ez volt az EKB célja. Mit szándékozik tenni, hogy ezeket a helyzeteket is kezelje? Csak nagyon gyorsan arról kérdezett, hogy milyen horizonton láthatunk változásokat a kamatlábakkal kapcsolatban. Nincsenek kötelezettségvállásaink ezzel kapcsolatban. Megvannak a jelenlegi politikáink, amit a tanács is jóvá hagyott, és egyébként függetlenek vagyunk, de azt várjuk, hogy a gazdasági fejlemények abba az irányba, abba az alapirányba mennek, amit előre vetítettünk. De nincsenek más kötelezettségvállalásaink, például az változás időhatára, időkorlátaira vonatkozóan. Természetesen, hogyha az infláció változik, akkor kiigazítjuk a monetáris politikánkat ennek megfelelően. Ugyanezt tudom mondani az 1,5%-os inflációs ráta kapcsán is, amelyet egy csalódást jelentő 0,7%-os mögöttes inflációs szám egészített ki, de ezt már tudtuk, hogy a kétszázalékos szinteket szintek, szintekre a statisztikai olajárak szintje komoly hatással van. Az AMC-kkel, azaz az eszköz vagyonkezelőkkel kapcsolatban Spanyolország, Portugália és más országok is tehetnék ugyanazt, amit a többiek, hogyha szükséges lenne, hogy legyen egy európai mm, minta, amit minden ország használni tud, akkor lehet, hogy ezt ki kéne dolgozni. Petró Pereika következik. Obrigado, Presidente. Obrigado, Presidente. Eu queria... Köszönöm, elnök úr. Először is szeretném kiemelni az LKB e monetáris politikájának szerepét az euróövezet stabilitásában és az európai gazdaság fellendítésében, valamint a prudencia érvényesülésében ként, hogy nyomást akarunk az intézményekre. Két kérdésem lenne az első az eszközvásárlás az ABP kapcsán. Itt egyes országok esetében olyan eszközvásárlások zajlanak, amelyek kevesebbek, mint a létrejött tőke. Ez időszakosan létrejöhet, de hosszú távon súlyos következményekkel bírhat az euróövezetre. Vannak ennek okai, és érdekelne, hogy az EKB akarja korrigálni a helyzetet, és milyen intézkedésekkel. Ami pedig az NPL-t illeti nem teljesítő hiteleket, milyen európai megoldást terveznek, és mennyire lehet ezt megvalósítani oly módon, hogy az ide vonatkozó állami támogatási szabályokat is világosabbá tegyük, hogy az európai megoldás nemzeti szinten is végrehajtható legyen, és hatékony is legyen egyben. Köszönöm. Rázért. Köszönöm. Elnézést, hogy angolul válaszolok, de talán gyorsabb így. Meg érthetőbb. A vásárlási programot illetően nincs itt diszkrepancia az államok között. Az van, hogy meghatároztunk egy általános szintet, a, ki, a kibocsátó között, és vannak országok, közöttük Portugália, amely már korábban, 2010-ben, 2011 ben államkötvények vásárlásainak voltak kitéve. Tehát ez része annak a, az összegnek, amely egy bizonyos kibocsátóra vonatkozó biztosítékot meghatározza. A program többi része decemberig úgy kerül kalibrálásra, hogy további vásárlások történhessenek minden szinten, úgy, hogy nem lépik túl ezt a korlátot. Tehát így számolták ki a korlátot. Ha az ezen országok teljes összegtételét számoljuk a időszak alatt, mint Portugália, közel vannak a tőke kulcshoz. És ez igaz minden érintett országra, és nincs itt széttartás vagy diszkrepancia. Az MPL-ek és az európai tervezet tekintetében az előző ECOFIN Málta ülésének egyik konklúzia az volt, amit egyébként Dombrovskis alelnök a végén meg is erősített, és elmagyarázott, hogy a bizottság most azon dolgozók hogy kidolgozzon egy olyan stratégiát és blueprint tervezetet, amely az MPL-ekre vonatkozóan tagállami szinten értelmezhető. Tehát nincs európai szintű EMC előirányozva. Köszönöm a következő néppárti Tom van den Köszönöm szépen, alelnök úr. Hollandul fogom feltenni a kérdésemet. Oké. Okay. Um, Többször tárgyaltunk az átlátható, az Transparency International eredmény jelentéséről és az EKB felelősségi köréről. Itt populista kijelentésekkel üt, amelyek elhangzottak különféle politikai körökből, helyezhető szembe a központi bankok szerepkörét illetően. Azon sajnálatos hír az, hogy Gantereva, az ukrán bankelnök azt mondta, hogy a halálos fenyegetés fenyegeti a rendszert abban az országban. Hogyan lehet a válságot megoldani? Ennek fényében három kérdést tennék fel. Először szeretném tudni, hogy tudja, hogy a központi bankokat általában súlyos kritikával illetik, a monetáris politika végrehajtását független évbankok kéne végrehajtsák, hogyan lehet a függetlenséget biztosítani az LKB szerepköre, amely megnőtt a banki felügyelettel és a trojkában a részvétellel a válságot követően, hogyan lehet más intézményekkel jobban egyeztetni ennek ellátásában, és hogyan lehet a monetáris hatós, hatóság függetlenségét fenntartani ebben a környezetben. Harmadik kérdés. Hallott a Fed eh, arról, hogy a felsőház Amerikában jóval hagyott egy reformot a Fed számára, amely nagyobb felügyeletet engedne meg auditok és más eszközök révén a monetáris politika végrehajtásában. Ezt hogyan látja? Well, uh, very briefly. Nagyon röviden csak. Lényegi eleme a monetáris uniónak az a koncepció, hogy a központi bankja a monetáris uniónak független. Ha megvizsgáljuk a, az inflációs teljesítményeket, és általában a gazdaság teljesítményeit, senki sem tagadhatja, hogy az LKB e monetáris politikáját úgy hajtotta végre, hogy mindig választ adott a kihívásokra, és az a siker, amelyet, ábráz, amelyet bemutattam a nyitó nyilatkozatomban, igazolja ezt. És megteszünk mindent annak érdekében, hogy a helyzetet teljes mértékben normalizáljuk Európában. Azok a támadások, amelyek a központi bankok függetlenségét illetik, nyilvánvalóan a kulcs elemét támadják az európai keretnek. Ilyenként kell tehát aggájjal illetnünk ezeket. Ami azt a feladatkört, feladat illeti, amelyet el kell lássunk, nem véletlen az, hogy a szerződések 127 per 2-es pontja figyelembe veszi ezt a lehetőséget a hitel egyezmény óta, hogy a felügyelet az LKB-ra bízható adott esetben. 2003-ban vagy 2004 ben hanem ha jól emlékszem, kiadtunk egy szöveget, amely éppen ezt taglalja, az előnyeit és hátrányait annak a lehetőségnek, hogy a felügyeletet a központi bankokon kívül vagy belül szervezik meg. A irányító tanács szövege inkább amellett volt, hogy a központi bankok lássák el ezt a felügyeleti szerepet. Ez még jól a válság előtt volt egyébként, és aztán a válságból kiderült, az az, azt láttuk, hogy azok az államok, amelyek különválasztották a felügyeletet a központi bankoktól, visszatették ezt a központi bankokhoz. Nagy- Nagy-Britanniában ez történt konkrétan, és a, a Fed esetében is láttuk a Dodd-Frank törvény kapcsán, hogy ilyen ugyanilyen felemények történtek, ami pedig a trojkában való részvételünket illeti, ez körmányközi egyezményekben alapul, mint az ISM szerződés, tehát megfelelünk minden törvényes előírásnak ezek során. Végül pedig nem ismerem azt a jogszabályt, amelyet említett az első államokban, de amit az újságban olvastam, és két Fed vezető beszédét olvasva, hát kicsit aggályos lehet az, hogyha ezeket az ötleteket próbálnánk meghozni az Európai Uniós keretekben. Az bizony aggályos volna szerintem. Katalin Iván, a szocialista frakcióból. Mulțumesc mult. Uh, voi pune întrebarea în limba română. Köszönöm szépen, román nyelven beszélek, hogyha nem bánja. Ahogy láttuk az elmúlt években, Európa stabil gazdasági növekedést mutat, ugyanakkor nagyon magas a munkanélküliség szintje. Láttuk, hogy az EKB intézkedései egy nagyon sérülékeny gazdasági növekedéshez vezettek ahhoz képest, ami volt a helyzet a gazdasági válság előtt. Ráadásul eléggé szerény a gazdasági növekedés az intézkedések nyomán. Az LKB mandátumával kapcsolatos lenne a kérdésem összevetve azt az amerikai Fed mandátumával. Az LKB-nak nem lenne szüksége többi felelős, további felelősségek körökre, illetve kiterjesztett mandátumra, hogy a gazdasági stabilitás növekedést és a foglalkoztatást jobban fel tudja ö, lendíteni az ástabilitáson túlmenően? Hiszen a pénzügyi rendszer az állampolgárok érdekében kell, hogy működjön, lehetővé kell, hogy tegye számukra a hitelhez való hozzáférést, és azt gondolom, hogy jó lenne kiterjeszteni az LKB mandátumát. Mit gondol ön erről? Köszönöm szépen, hát röviden, a szerződésben van lefektetve a mandátumunk, a szerződést nem kérdőjelezhetjük meg. A szerződés a metafora, a parlament és a tagállamok döntenek, mi pedig megfelelünk az ő általuk előírt szabályoknak. Ez gyors volt. Időben vagyunk az utolsó körhöz, a néppárt részéről Tomás már kapszol. Uh, Köszönöm, Konstanció. Egy hónappal ezelőtt Frankfurtban lehettem az EKB-nál, és ott nagyon gyümölcsöző megbeszélést folytattam, de mégis maradt egy kérdésem. Minden pénzügyi piac globális, ez, hogyha megnézzük, hogy mit mond a Fed, hogy gondoskodunk arról, hogy a ö, hitel ö, társ hitel koeficienszünk csökkent, akkor az LKB-nek is hasonló irányt kell vennie. Hát vannak-e szakértői csapatok, amelyek esetleg elhibázott esetekre vonatkozó tanulmányokat készítenek, hogyha bizonyos forgatókönyvek megvalósulnak, akkor erre reagálni kell tudni. Aztán itt ez a kétszerzőkos inflációs arány, ez ö, hosszú távú kell, hogy legyen, nem csupán rövid távú. Itt ugye kakofónia van az EKB tanácsban, persze különböző nézőpontok vannak, különböző interjúkat ö, olvasunk, de hogyha különböző pozíciók vannak, akkor egy közös irány kell, hogy kikristályosodjék. Ugye egyrészt azt mondjuk, hogy fenntarthatóság, hitelesség, vannak alapvető üzeneteink. Nem arról van szó, hogy száz kosarat kellene a kormányzókra kényszeríteni, de egy közös irányt kellene megfogalmazni, hogy bizalom keletkezzék, és a ö, híresztelések ne zavarják meg a pénzügyi piacot. Tehát itt a megbízhatóság a lényeg. Thank you very much. Sir. Köszönöm szépen a kérdését. Először is Európában független monetáris politikánk van, nem követjük a Fedet vagy a Fed kamatlábait. Mióta az LKB megvan, voltak olyan időszakok, amikor nagyon nagyok voltak a különbségek az USA és az európai kamatlábak között. Mindig a mindkét központi bank a saját belső helyzetére reagál. De tehát a Fed a saját belpolitikai, belgazdasági helyzetük miatt növelte a kamatlábakat különböző politikai álláspontok alapján szakpolitikájukat a saját véleményük szerint alakították ki. A saját válaszukat adták meg az ő joghatóságukban felmerülő kihívásokra. És ez így teljesen rendben is van. Én azt mondanám, hogy azért nincs kakofónia az e LKB álláspontjai tekintetében. Érdemes megnézni például a, kez, a nyilatkozatokat, a sajtótájékoztatókat. Ez a kormányzó tanács egészének a véleményét tükrözi, illetve ha elolvassák az elszámolást, a beszámolót arról, hogy miről tárgyaltunk a kormányzó tanácsban a monetáris politika szempontjából, hogyha ezt elolvassa, akkor is látni fogja, hogy ebből a vitából egy többségi közös döntés vagy vélemény bontakozik ki. Persze vannak véleménykülönbségek, vannak érvek, de a közös álláspont nagyon világosan ki van nyilatkoztatva ezekben a dokumentumokban. Minden egyes sajtótájékoztató kezdő nyilatkozatában, illetve a vitáinkról, a megveszéseinkről szóló beszámolókban is. Tehát nincsenek különböző irányok. Vannak olyan viták, amikben különböző véleményeket megfogalmaznak a tagok, de utána konzisztens és világos, közös álláspontot alakítunk ki, és ezt tükrözik a hivatalos dokumentumaink is. Utoljára, nem utolsó sorban Fernández úr az SZND részéről. Köszönöm, elnök úr. Üdvözlöm az LKB alelnökét. Rövid leszek, egyetlen kérdést szeretnék feltenni, ami a betétbiztosítást illeti a bankunió létrejöttét illetően. Ugye itt most nem látjuk, hogy politikai szinten megállapodás születne, ugyanakkor a parlamentben már megkezdtük az ezzel foglalkozó jelentés vitáját, és a jelentéstevő szeretné megváltoztatni a bizottság javaslatát a For Insurance modelljéről, a teljes európai szintű biztosítás modelljéről áttérve egyfajta viszontbiztosítási modellre, a kevés kockázat megosztással. Szeretném feltenni a kérdést, hogy önök hogyan látják ezt a késedelmet ebben az eljárásban, és hogyan értékelik a parlamentben zajló vitákat ebben a kérdésben. Publish a... Köszönöm. Kiadunk egy véleményt, mely az Európa Bizottság javaslatai az írásos formában az EDIS tárgyában. Minden benne van ebben. És van egy végső dátum, 2024, ha jól emlékszem, amikorra teljesen a teljes mértékű garan, letéti garanciarendszer feláll. Tehát különféle szakaszokra épül ez valóban, és azt is elmondtuk, hogy azt szeretnénk, ahogy az Egyesült Államokban az FDSZ-vel alakult, hogy lenne egy olyan hitel alap, amely kiegészíthetne és visszafizethető volna, mint az amerikai rendszerben, és az európai letéti garancia rendszer többi elemét is tartalmazza ez a jelentés, most mind a közvélemény alatt van, és ki is állunk mellett a kiadvány mellett, ezt elmondtam a bevezetőmben is. Figyelemmel kísérjük, hogy hogyan alakul a közvita az Európai Parlamentben, meg más fórumokon is mi lesz a végső döntése a tanácsnak. Már az elejétől fogva mindig elmondtuk, amikor az Európai Banki Unió gondolata felmerült, már akkor, hogy kell legyen egy rezolúciós mechanizmus ennek részeként, és ebben kell legyen egy letét garancia, betét garancia rendszer is. Ezt továbbra is fenntartjuk ezt a véleményünket. Ha nem bánja, van még egy kérdés. Kérem, még három percig maradjon. Dos Santos úr kért spontán kérdésre időt. Köszönöm, elnök úr, kedves alelnök úr, kedves barátom. Nagyon sok kérdést szeretnék önnek feltenni, de erre nincs időm kapcsolódnék, tehát Fernandes kollégám kérdéséhez egy konkrét kérdést feltéve az EBIS rendszerről. Van itt egy feltevés azon nehézségekkel kapcsolatosan, hogy a bankunió ezen pillére előrelépjen. Az lenne tehát a kérdésem, hogy ön szerint, aki kulcsfontosságú védelmező ennek a pillérnek, mely akadályok állnak útjában annak, hogy ez a jogszabály végre kialakuljon. És szeretném azt is tudni, hogy ezen harmadik pillér valóban lehetővé tennie a pénzügyi stabilitás garantálását. Hogyan lehetséges, hogy az önök hatásköreivel nem lehetséges hamarabb vagy gyorsabban előre lépni? Uh, eh, tem havido um debate que se tem no fundo centrado. Nos, eh, itt tekintettel arra, hogy beruházunk a csökkentési intézkedésbe. The uh, banking union requires in the end the deposit guarantee scheme, so a garancia rendszerekre kapcsolatos érveket nem ismétlem el. Csak még egy elem releváns szerintem, amiről szólnék. A betétgarancia rendszerek nagyon fontosak, abból a szempontból is, hogy olyan eszközök, amik erősítik a bizalmat. Nem arról van szó, hogy el tudjuk kerülni azt, hogy bármikor is csődbe menjenek a bankok. Nem. Ezt nem tapasztaltuk még a válságban sem. Nem ez a fő aggály, hanem a fő aggály az az, hogy legyen bizalom. A betétekre legyen bizalom mindenhol, minden tagállamban és az is fontos, hogy küzdjünk a piaci feltételezések ellen, mely szerint a névértékkel kapcsolatos kockázatok túlzottak. És ez fontos a tőkepiaci unió szerint szempontjából is. Ahhoz, hogy a tőkepiaci unió teljes mértékben megvalósulhasson, és az emberek mindenhol vásárolhassanak értékpapírokat, ahhoz el kell oszlatni az ezen kockázatokkal kapcsolatos félreértéseket. Tehát az egész folyamat abba az irányba kell, hogy mozduljon, hogy egyrésztről a stabilitást biztosítjuk, és másrésztről pedig a pénzügyi piacokba vetett bizalmat megerősítjük. Köszönöm szépen, elnök úr, mondja, alelnök úr, mondja az elnök. Köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre állt, és majdnem két órát itt töltött velünk, és hogy betekintést engedett a helyzetbe. A legjobbakat kívánom önnek, illetve mindannyiuknak. Köszönöm szépen a részvételt a képviselőknek is, a jó kérdéseket és a fegyelmezettséget. Most Simon úrnak adom át a szót, és az ötös napi rendi pont következik. Okay, dear talks. Kedves kollégák, folytatjuk az ötödik napi rendi pont az Európai Unió 2018-as pénzügyi évben vonatkozó általános költségvetése. Szikvid Muresan az előadója ennek a témának itt van velünk, részt fog venni az ECON szakbizottsági ülésen, hogy miért tudjunk cserélni a költségvetési folyamatról, és az ECON hozzájárulását meghallgathassa ehhez a témához. 5 percet kap először a budget szakbizottság előadója, aztán az Econ jelentéstevője is kap 5 pontot, 5 percet. Jelen pillanatban az csak Nils Tolvalds árnyék előadó kinevezése történt meg. Először tehát a költségvetési előadó következik, önél szó 5 percben. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm a kollégáknak is, hogy üdvözöltek itt. A következő éves pénzügyi évre vonatkozó költségvetési jelentést ebőjeként. Most kezdtem meg a látogatás sort a különböző európai szakbizottság, unió, európai parlamenti szakbizottságoknál, hogy meghallgassam a kollégák ágazati prioritásait, és bemutassam önöknek a költségvetésre vonatkozó alapvető terveket a kompetenciájuk, a szakterületük tekintetében nagyon fontos. Póltagja vagyok az Ekon szakbizottságnak is, így még kellemesebb itt lenni ebben a szerepben. Benyújtottam az iránymutatásokkal kapcsolatban egy jelentést, ezt elfogadtunk a márciusi plenáris ülésen Strasbourgban, nagy többséggel az iránymutatásokban azt mondtam, hogy az én álláspontom az, hogy a politikai prioritásai a parlamentnek a övői költségvetéssel kapcsolatban a következők legyenek. Egy, növekedés és munkahelyteremtés, kettő, állampolgáraink biztonsága. Az elsővel kapcsolatban. Ez az első prioritás a következő évi költségvetés szempontjából, mert két évben keresztül minden erőforrást rendelkezésre bocsátottunk, amit csak lehetséges volt a migrációs válság kezelésére. De magától nem fog javulni a helyzet, és azért mondtam azt, hogy most ideje, hogy általánosságban a gazdaság megerősítésére koncentráljunk a beruházási szakadék bezárására, illetve a rendelkezésünkre álló erőforrásokat az infrastruktúrába, innovációba, KKV-kba, vállalkozókba, különösen fiatal vállalkozókba való beruházásra fordítsuk. Látni szeretném a COSME programot, a Horizon 2020-at, az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezést, hogy ezeket megerősítjük a következő évi költségvetésben. Ugyanakkor ezekon azon véleményét is osztom, az elmúlt beli véleményt, mely szerint az EU költségvetése nagyobb szerepet kell, hogy játszon az európai szemeszter prioritásainak megvalósításában. A második az az egyik saját prioritásom, a rendelkezésre álló előirányzatok a harmadik fejezetben nagyon alacsonyak, ezért nagyon fontos maximális eredményt elérni a korlátozott eszközökkel meg kell erősíteni az unió ügynökségeit, amelyek felelősek az bel- és igazságügyért, az Europol, Eurojust, EASO, Frontex, ezek, illetve a keleti és a déli szomszédságra is oda kell figyelnünk. Most pedig az ECON-nal kapcsolatos ügyek. Első az FC. Bizonyára tudják, hogy van egy javaslat, mely szerint az FC-t meg kellene hosszabbítani. 2018. júliusában is új kört indítani közjövetési szempontból 1,1 milliárd eurót akar az EU-s garanciára fordítani a bizottság, és azt javasolja, hogy ebből 150 millió nem elköltött marzsokból, 500 millió pénzügyi eszközökből és a hálózatösszekötési eszközből, és a többi pedig a pozitív nettó bevétel várakozásokból legyen finanszírozva. Ehhez az kell, számunkra fontos, hogy az hálózat összekötetési eszközt ne csökkentsük. 650 millió eurót szeretne a parlament a nem pántlikázott marzsokból elkölteni, és így elkerülhető lenne ez. A felülvizsgált kötelezettségvállalások az FC1 tekintetében. Ennek alapján azt látjuk, hogy 1,9 milliárd eurós kötelezettségvállási előirányzat volt 2018-ra, és 150 millió eurós előirányzat az EFSI 2.0 számára van előirányozva 2018-ra. A finanszírozási programok, mint például a fiskális, ezeknek megfelelő előirányzatait biztosítanunk kell, hogy a programok teljesíteni tudják a célkitűzéseiket, ez is prioritás az én szempontomból. Harmadsorban a három ügynökség, amelyek az önök szakpolitikai területére esnek, Ezekkel kapcsolatban hangsúlyoznám, hogy ezek az ügynökségek nem teljes mértékben az Európai Unió költségvetéséből vannak finanszírozva, hanem a nemzeti közhatóságok társfinanszírozzák őket, illetve díjfizetésből is származik jövedelmük. Illetve, tehát ebből a három területből adódnak össze a költségvetésük. Az EU költségvetés tehát nem teljes mértékben fedezi a költségeiket, és ez fontos akkor, amikor az EBA-ra gondolunk. A bankhatóság például az Egyesült Királyságból és más tagállamokból is kap pénzt, de figyelembe véve azt, hogy az Európai Unió nem finanszírozza, nem egyedül finanszírozza az EBA-t, hanem nemzeti állami hatóságok is, és az ágazat is finanszírozzák őket, figyelembe kell ezt is venni, amikor az allokációkat meghatározzuk. Ne az Európai Unió költségvetése legyen az egyetlen, ami növeli az előirányzatait akkor, amikor ezen ügynökségekről beszélünk nyilván az Egyesült Királysággal való jövőbeli megállapodásnak is hatása lesz arra, hogy az EBA a következő éves a előirányzata milyen legyen az idén kapott pénzekhez képest. Ami pedig, és ez az utolsó elnök úr, az kísérleti projektekkel kapcsolatban minden kollégának joga van ilyeneket benyújtania, és ebből közösen választunk. Én azt javaslom, hogy a kollégák sok projektet nyújtsanak be, hogy a legjobbakat meg tudjuk találni közülük. A végső csomagban csak azon projektek szerepelhetnek, amelyekkel kapcsolatban egy előd, elsődleges Európai Bizottság értékelés született. Tehát bármilyen kísérleti projektet akarnak benyújtani támogatásra, ezt be kell nyújtani a bizottsághoz, hogy elsődleges értékelést kapjanak. Ennek a határideje május 3. Május 3-ig kell tehát kérni ezt az előzetes értékelést, és ha jó pontokat kapnak a bizottságtól, azaz át vagy bét, akkor le fogunk ülni, és megvitatjuk, hogy ezek közül a frakciók melyeket támogatják, és így tudjuk a legjobb csomagot összeállítani végső soron. Kollégák, nagyon várom az eszmecserét önökkel, ez csak az együttműködésünk eleje, ami egész évben folytatódni fog. Köszönöm. Thank you. Um, as we have no... Köszönöm szépen. Mivel még csak az ALDE jelölte ki az árnyék előadóját, ez az első alkalom, hogy az ALDE felszólalója lesz az első, aki szót kap. Nils Tolvársz, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr a különböző vitákban, amelyek zajlanak a szakbizottságokban és a bizottságokban, a parlamentben. Mindezekkel kapcsolatban elmondható talán, hogy nagyon sokan egy irányba gondolkoznak a 2018-as költségvetéssel kapcsolatban. mert mindannyian látjuk azt, hogy míg lebegnek a horizonton. Ahogy Murezán kolléga is mondta, a növekedés és munkahelyteremtés a prioritás. Azt hiszem, hogy mindenki egyet fog érteni ezzel. Tudjuk azt, hogy a óriási a beruházási szakadék, és hogy a parlamentnek milyen lehetőségei vannak e szakadék áthidalására két-három milliméterrel tudunk haladni, pedig több kilométeres a szakadék, amit át kéne hidalni. A folytatódó vitával kapcsolatban az FC1 és FC2 kapcsán már tudjuk azt, hogy az FC1-nek nem sikerült teljesíteni mindent, amit vártunk tőle, amikor az Európai Bizottság megkezdte ezt a projektet. Most nem fogok a hiányosságoknak a részleteibe bocsátkozni. Megelégszem annyival, hogy talán egy kicsit buta döntés volt a mi részünkről, az európai intézmények részéről. hogy az FC alapokkal kapcsolatos döntések legyenek anonimek. Ez oda vezetett, hogy voltak olyan döntések, amelyek kapcsán a négy tag nem tudott egyetérteni egy-egy projekttel kapcsolatban, és így az LKB-nak vétójoga is volt az odaítéléssel kapcsolatban. Azt is tudjuk, hogy az FC egy része rendkívül jól szervezett és jól teljesítő volt. Az FC költségvetésének az előzetes feltöltése kis és középvállalkozások részére óriási sikerhez vezetett. És legalábbis rövid távon jó eredményekhez vezetett. Tudjuk, hogy vannak tervek arra, hogy a hálózati finanszírozási eszközt megkurtítják, az európai költségvetésből származó előirányzatok csökkentése tekintetben nagyon sajnálatos, mindannyian szomorúan látjuk ezt, mert struktúrális szempontból a költségvetésünk már is úgynevezett szatellit költségvetés, ahol egyre kisebb a szabadságunk, és hogyha így folytatjuk, akkor nagyon-nagyon korlátozott lesz a szabadság. Miközben az ellenőrzésünk nélkül röpködnek a fejünk körül a műholdak. A Horizont 2020-ra megfelelő költségvetést szerettünk volna látni, azonban ezen kérésünket nem teljesítették. A tagállamok nem voltak eléggé lelkesek, pedig, hogyha a program tetszik nekik, akkor esetleg nekik is kéne hozzájárulniuk némi összegekkel, nem csak az Európai Unió költségvetésének. Ugyanakkor a Horizont 2020 nagyon sikeres, egy sikertörténet tehát, bár vannak problémák a struktúrákkal kapcsolatban itt is, de úgy gondolom, hogy nagyjából egy állásponton vagyunk a költségvetés általános irányvonalával kapcsolatban. Köszönöm szépen, a spontán felszállók közül első Pervans Berek. Nos, inkább a jelentéstevő, mint az enyék jelentéstevő jelentéstevőhöz fordulok, ugyanakkor tiszteletben tartom a sorrendet. Köszönöm kollégák a javaslatokat. Hogyha a frakciók kinevezik az ennyi jelentéstevőket, hát akkor szívesen szót adok a többinek is. Hangzott az elnök közbevetése. Hát köszönöm, kedves kollégák, hogy a növekedésre és a foglalkoztatásra helyezik a hangsúlyt. Ez a Juncker 2 terv kulcsfontosságú eleme is, önök elmondották, hogy milyen megoldások szűrődtek ki abból a vitából, amely a társjelentéstevőkkel zajlott, és örülünk, hogy mi is levontjuk ebből a következtetéseket az európai költségvetés számára. Most klasszikusabb módon három pontra szeretnék vissza kitérni, amelyek fontos elemek itt a szakbizottságunk számára is ezen költségvetés kapcsán. Önök megemlítették az eh, a különleges helyzetét, mert tavaly is felvetettük ezt a pontot, mely szerint az ügynökség költségvetése esetében előre kellene hozni egy döntés, egy jövőbeli döntés kihatásait. Azt hiszem újra el kell mondani, hogy az ügynökség kormányzása szempontjából ezt a döntést nem lehet az éles végéig elhalasztani. Másrésztről persze tiszteletben kell tartani az ügynökségek finanszírozására vonatkozó jogszabályokat is. Értem, hogy önök szeretnék a hangsúlyt a különböző részlegekre helyezni, ugye, mert ami az ügynökségek finanszírozását illeti, ugyanakkor ezt nem lehet arra használni eszközként, hogy hogy újra térjünk vissza a korábbi költségvetési szinthez ezen ügynökök, ügynökségek esetében. Ugye itt új feladataik vannak, és az új források nagyon fontosak a működésük szempontjából, és újra és újra felvetődnek. És aztán az utolsó dolog, az is fontos, hogy ne nyissuk ki Pandora szelencéjét, ami az ellen szakvéleményeket illeti a pénzügyi szolgáltatások területén, itt a Finance Watch szemére ö, odaítélt költségvetésre gondolok. Remélhetőleg megállapodásra tudunk majd jutni ebben az ügyben, mégpedig jó feltételek mellett mert a Finance Watch munkája elengedhetetlennek tűnik számomra az álláspontunk kidolgozásához és a jogszabályaink kidolgozásához, melyek kiegyensúlyozottak. Danke, Alfred. Köszönöm, Pervans Alfred. Yes, I, I just... Köszönöm. Én csak azt szeretném megkérdezni a rendéstevőtől, amit a pilot projektekről mondott az Európai Parlament részéről tenném fel a kérdést. Ön szerint volna a lehetőség valami értékelést végezni arról, hogy a pilot projektek, amelyek a parlament kezdeményezéséből születtek évekkel ezelőtt, hogyan fejlődtek ki? Mert mindenki tudja, hogy ki mit tett, érte én, önök mit javasoltak. De van egy esetleg egy átfogó nézet arról, hogy az elmúlt években hónapokban mi történt. Mert ez jobban értelmezhetővé tenné, hogy, hogy amit javasoltunk, az merre ment. Ez mindenki számára fontos van nekünk, a bizottságnak, a tagállamoknak is. Meg olyan javaslatokat hozhatnánk, amelyek tényleg jó irányba mennek. Ezen tapasztalatok alapján ilyeneket tudnák beterjeszteni majd. Köszönöm a következő Istán Sven. Köszönöm. Mindig nagy a kísértés, amikor az ekon költségvetési vitákat tartjuk, hogy megismételjük a, ugyanazon témákat, amit a parlament egész évben megvitattunk. Most, amikor a Brexit a fejünk fölött lebeg, még nagyobb erre a késztetés. Mindenki tudja azt is, hogy meg lehet kérdőjelezni azt, hogy vajon a költségvetés szerkezete megfelele már a 2020-as célok a lehető legjobb módon való elérése céljának. Továbbra is nagyon sok pénzt adunk ki olyan dolgokra, amelyek nagyon, nem nagyon jól teljesítenek a fenntarthatóság, a szegénység elleni harc, a gazdasági fejlődés céljait szem előtt tartva. És ha van egy ugye jó gondolat, jó alkalom ez a mostani arra, hogy végig gondoljuk a rangsort ezen témákban. Lesz erről már nagy vita, persze, nagyon nehéz elmagyarázni a választóknak, hogy olyan sok pénzt adunk fenntartatlan mezőgazdasági tevékenységekre, miközben arra meg nincs pénz, hogy fenntartható, jövőorientált beruházásokat eszközöljünk. Ha a saját prioritásainkat vizsgáljuk, szerintem körültekintőek legyünk, hogy, hogy ezt az valóban eredményesek maradjunk, maradjanak, és most a változások idején az ESZA hatékonyságát fenn kell tartanunk. A tőkepiaci unió tekintetében egyrészt, másrészt a prudenciális szabályozás tekintetében a másik oldalon. Az Eurostattal és a társjogalkotókkal a jövőbeli statisztikai programot kell megvitatni. A parlament egy sor prioritást nevezett meg, és amikor a költségvetést alokáljuk, talán számba kéne venni azt is, hogy vajon azok a rangsorok, amelyekről szavaztunk korábban, az Eurostat által ezeket figyelembe veszi ezt, vagy pedig keményebben fel kell szólaljunk ez irányban. Utolsó gondolatom, az és együttműködés a vizsgálóbizottság munkájában úgy találtatott, hogy nagyon sok a gond az együttműködéssel a tagállami rendvédelmi szereplők között, ha lehetne valamit a költségvetésből mutatni, hogy a különféle rendvédelmi szervek együttműködését segítsük, különösen az adóhatóságok munkáját Európában, az nagyon jó beruházás volna az európai költségvetésből. Köszönöm. Köszönöm, Sven. Valaki még kíván a költségvetésből? képviselőtársak közül hozzászólni. A spontán körben nincs ilyen, akkor megadom a szót jelentéstevőnek. Köszönöm szépen. Először is arról, amit Nils Torvalds mondott az ALDE részéről. Az FC értékelni kell, javítani kell, és részben ez az, amit az FC2-ben teszünk, összevetve az FC1-essel. Az EVA és az ügynökségek témájában Performance Berens megjegyzését lejegyeztük. A Brexit ugye nem jövőre történik, így módon jövőre nem várunk nagy változást az EU költségvetésében. A Nagy-Britannia jövőre minden jogát és kötelezettségét illetően tagmarad. Persze, ha a tárgyalások nagy-Britannia távozását illetően arra a következtetésre visznek bennünket, hogy némileg változik mégiscsak a költségvetés. Például a gyógyszerügyi ügynökség mozgása tekintetében 2018 előtt ő van, akkor ezt azonnal meg tudjuk valósítani a költségvetésben. A pilot projekteket illetően az Európai Bizottság minden évben értékeli ezeket. És tudom, hogy mi képviselőként mindig nagy érdeklődéssel figyeljük a általunk javasolt pilot projektek jövőjét, még a többi pilot projektet nem olyan lelkesen kísérjük figyelemmel. Azt szeretném kérdezni az Európai Bizottságtól, hogy nekünk kiküldik-e ezeket nekünk képviselőknek, ezeket az értékelési anyagokat, vagy csak online módon teszik ki a netre. Ha nem küldik ki, kérem küldjék ki a képviselőknek. Úgyhogy évent, az éves értékelést az előkészítő intézkedésekről, meg a projektekről, pályaprojektekről küldjenek ki a bizottságtól. Sven Gigodnak meg röviden. Elmondtam, hogy a beruházás, az infrastruktúrális innovációs beruházások éppen azért, mert ezek erősítik, teszik versenyképesebbé a gazdaságunkat, és teszik jövőorientáltabbá. Ezek prioritást kell elvezzenek a költségvetésünkben. Már csak azért is, mert egyre inkább a kutatásra, innovációra kell koncentrálnunk, és ez a gazdasági növekedés a fenntartható, társadalmilag is hasznos munkahelyteremtés irányába visz bennünket hosszú távon. A jövőorientált politikák tehát kulcsprioritás kell legyenek a költségvetésben, és ezt én is abszolút támogatom. És a többi gondolatot is megszívleltem, például azt, hogy tovább kell optimalizálni az eredményességét az ezáknak. Ennyit szerettem volna elmondani. Várom a további párbeszédet az bizottsági tagokkal a vép hátralévő részében a témát ide. Köszönöm szépen, Murezen. Ami a további eljárás időtervét illeti, ez még nincs meghatározva, az viszont világos, hogy a bizottság 24 e május 24-én fogja, vagy akar elfogadni a költségvetés tervezetet. Most pedig áttérünk a hatos napi rendi pontra fedezett kötvénypiacokkal kapcsolatos téma. Bent Luke, a jelentéstevő. Ma az első vitát folytatjuk le erről a témáról itt az EKON szakbizottságban, tehát a fedezett kötvényekről. Az elmúlt időben történt néhány érdekes fejlemény, nem csupán az, hogy az Európai Bizottság nyilvános konzultációt indított egy pán-európai keret kapcsán a fedezett kötvények vonatkozásában, és ez 2015. szeptemberében indult ez a konzultáció, hanem az EBA is aktivizálódott ezen a területen. A jelentéstevők abszolút aztán a két elnyék jelentéstevővel ők már találkoztak. Először Ben Luke kap szót 7 percben. Köszönöm, elnök úr, kedves kollégák! A jelentés tervezetemet illetően nem akarom most kiegészíteni azt, ami ebben áll, illetve a függelékben, ami szerepel, csak összefoglalnám, hogy milyen felismeréseim és ajánlásaim vannak a parlament munkás szempontjából. Az egyes pont az, hogy a fedezett kötvénypiacok jól működnek, van itt egy minimális európai szabályozási szint, a pénzügyi válságot kifejezetten jól átvészelték, kevés nehézséget vetettek fel, mint ahogy már ez az államkötvények esetében volt. Vannak olyan államok, ahol hagyományos piacok léteznek, sikeres piacok ezek, hagyományokra visszatekintő, akár évszázados piacok is, időközben új piacok is létrejöttek, és tovább is létrejönnek az EU-n belül, illetve harmadik országokban úgy szintén. Mindezen piacok esetében a jogszabályi keret nemzeti szinten került kialakításra, és mélységesen gyökeredzik az egyes nemzeti fizetésképtelenségi szabályokban. Ebből adódnak a különbségek a keretfeltételek kapcsán, a fedezett kötvények kapcsán. Van egyfajta heterogenitás azt a módot illetően, ahogyan ezeket a kötvényeket biztosítani lehet. Ugyanakkor a beruházások, beruházókkal lefolytatott megbeszéléseim során arra jutottam, hogy a beruházók nagyra becsülik ezt a heterogénitást, és nem állapítják meg a jelentős fragmentációját a piacoknak, éppen ellenkezőleg nagyon sok beruházásokat eszközölnek ezen eszközökbe az egyes ö, tagállami határokon túl is. Tehát felvetődik a kérdés, hogy egyáltalán mit kell itt szabályozni, az európai jogszabály alkotó részéről. Nos, itt a fedezett kötvények esetében éppen azért, mert annyira biztonságosak és sikeres beruházási eszközök ezek, ezek egyfajta preferenciát élveznek a jogszabályokban, tehát a fedezett kötvény koncepciója jogszabályilag kedvező elbánásban részesül. Egyrészt a bér in alól is ki vannak véve ezek az eszközök bizonyos feltételek mentén egyes szintű ö, likviditási eszköznek minősülnek, és harmadsorban a CRR keretében kedvező kockázat súlyozás is lehetséges ezen eszközök esetében. Ezen kedvező feltételek okán kicsi meglepő, hogy az európai jogszabályokban mostanáig nincsen pontos definíció a fedezett kötvények kapcsán, és a fedezett kötvények sikere ahhoz vezetett, hogy új elképzelések születtek, hogy mit lehet finanszírozni fedezett kötvényekkel a hagyományos termékek, a jelzálog és államkötvények kibővülnek, és egyes jogszabályok engedélyezettek számukra, így például a KKV hitelezés esetében fel lehet venni ezeket a fedezett közötti alapokba, vagy az infrastruktúrai beruházásokat úgy szintén. Ez egy javaslat, vagy akár fogyasztói hiteleket is, tehát olyan vagyoni eszközöket, amelyek magasabb kockázatokat rejtenek, mint az államkötvények és a jelzálog hitelek. És ezzel fennáll a veszély annak, hogy a fedezett kötvények sikerük miatt kiterjednek és felvizeződnek. A fő témája a jelentésemnek az, hogy ugye ezt a kedvező jogszabályi elbánást akkor kellene csak engedélyezni, hogyha a termékek megfelelően biztonságosak, tehát nincsenek kitéve, vagy nem hoznak magukkal rendszer szintű kockázatokat. Szerintem Fontos az, hogy az európai jogszabályalkotó világos definíciót alakítson ki a fedezett kötvények kapcsán, és ezen keret keretében bizonyos egységes kritériumokat állapítson meg a fedezett kötvények esetében, amelyek elveken épülnek fel, a nemzeti jogszabályokkal összhangban, és a nemzeti fizetésképtelenségi jogszabályokkal összhangban is. Ami az egyéb vállalati vagy állami tevékenységek finanszírozását illeti, melyek kockázata magasabb, itt a fogalmakat világosan el kell különíteni egymástól, amennyiben a fedezett kötvények jogszabályi keretét átvisszük egy új értékpapír osztályra a fedezett kötvények esetében, amelyek azonban nem fedezett kötvény megnevezést viselnének, ami European Secured Note nevet, ami annyira sikeresítette a fedezett kötvényeket, azaz a fedezeti alapok elválasztása a kibocsátó banktól és bizonyos felügyeleti hatóságtól. Ezt átvinnénk a pénzügyi projektekre, például a KKV-k finanszírozására, vagy az infrastruktúrás beruházásokra, Azonban nem ugyanaz a jogszabályi preferencia érvényesülne ezen European Secured Notesokra, mint a hagyományos fedezett kötvényekre, hiszen az előbbiek magasabb kockázattal járnak, már ami a fedezetet illeti, és, ez, és itt hiányzik az indoklása annak, hogy ezek is kedvezőbb jogszabályi elbánásban részesüljenek. Itt néhány példát is felhozok. Talán még itt azt is meg kell említeni, hogy a vagyonértékek széles osztálya mellett a fedezeti alapokban van egy további fejlemény. A futamidő hosszabbítások területén a soft bullets vagy a CTB-10 esetében, vagy bizonyos körülmények között jó céllal, hogyha inszolvencia esete forog fenn, vagy a hitelezőnek nincs kilátása ahhoz, hogy hozzá, arra, hogy hozzájusson a pénzéhez. Azonban ez nem mehet olyan messze szerintem, hogy a kibocsátó rendelkezne ellenőrzéssel a fölött, hogy a, a fedezett kötvény ö, mikor ö, lenne problémás, mert ez kockázatokat jelentene, a beruházóra helyeződne át a kockázat a kibocsátóról, és a helyzetet már ezzel lehetne át tekinteni. Én itt egy elég szigorú szabályozást javasoltam el két utóbbi eszköz tekintetében. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen, első árnyék előadó, Darius Rozáti képviseletben Zégfőd Muresán. Köszönöm szépen. Igen, Darius Rozáti kollégám, aki az árnyék előadó népát részéről nem tudott eljönni, engem kért meg, hogy mondjam el az ő nézeteit. Először is köszönöm Bent Lukének a jelentést, amelyet most bemutatott. rozálti úr támogatja az általános értékelés és a fő konklúziókat, amelyek benne állnak. Persze, lényegi fontosságú a jelentés. A mert védett kötvények piacán ez a második legnagyobb befektetés alap, és nagyon fontos a hitelintézetek működési szempontjából. Ezért rendkívül fontos szerepet játszanak abban is, hogy hosszú távú növekedését segítsék gazdaságainak. Rozáti úr támogatja a preferenciális ellá, ö, ö, fellápá, fellépést a szabályozásban, mert ezek a kötvények magas minőségű eszközöket jelentenek, és a válságban is ellenállnak bizonyultak. Nincs egyetemleges definíciója ezeknek a kötvényeknek, több jogszabályból szedhető össze a szabályozásuk, nagyon sokfélék, és a tagállami keretekben is sokszínűek, különösen a technikai aspektusokat illetően, meg a felügyeletüket illetően is eléggé széttartóak a tagállami gyakorlatok. Fontos, hogy a nemzeti piacokat még tovább integrálják e kötvények vonatkozásában, és ezért fontos, hogy megvitassuk ezt a témát a saját kezdési jelentésben, még az Európai Bizottság javaslata előtt. Remélem, hogy ez hozzájárul a szöveg pozitív alakulásához, pozitív rugalmasságot és standardizációt megengedve. A néppárt támogatja a stabil és rugalmas EU kötvény piacot támogatná, és a minimális minőséget figyelembe véve egyenlő játékszabályokat kell teremteni ezen a, a piacon. Hangsúlyozom azt is, hogy a harmonizációt a már működő rendszerekre kell alapozni, a tagállami sajátságokat figyelembe véve, a potenciális európai keret a legjobb gyakorlatok tekintetében kell, hogy érvényesüljön. Jelenleg 9 európai ország adja 90%-át a teljes, a teljes ö, forgalomnak a kötvénytípusban, a többi tagállami piacot tehát tovább kell fejleszteni. Rozáti úr támogatja az elvi alapú módszertant, amelyet jelentéstevő említett, szükséges az is, hogy iránymutatást adjunk, anélkül, hogy, hogy súly, tovább súlyoznánk a jelenlegi tagállami sztenderdeket. Egyetértünk az EBI, EBA fontosságának hangsúlyozásával, a, a piaci normák és kezdeményezések meghatározásában, ám látunk olyan területeket, amelyeket pontosabban meg kéne határozni, különösen megjeleníteném a túlzott kollateralizáció témáját. Roszáti úr azt, arra is megkért, hogy elmondjam önöknek, hogy nagyon figyel a cover pool szegregáció, valamint a jogosultsági kritériumok pontos meghatározásának. Aztán ezen kötvények ellenállását erősíteni kell, és a ö, kiskereskedelemben működő retail befektetőknek megfelelő a meghatározása is szükség van. Für die S&D Alfred Sand. Alfred Sand következik. Köszönöm szépen köszönetet mondok, és gratulálok a jelentéstevőnknek. Néhány érdekelt felekkel tartott ülést tartott már az előkészítő időszakban is a fedezett ködvényekkel kapcsolatban. Az európai piacokon több évszázada léteznek ezek, és biztonságos finanszírozási forrást jelentenek relatíve átlátható keretben. Eddig ez volt a nemzeti piacok kontextusában, de Németországban például alapvető fontosságú befektetési eszköznek tekintik. A javaslat, hogy az európai szinten is szabályozzuk ezeket, egy irányelvben, a legitim reakció az lehet arra, mint egy fontos elnök, Bert Lenz reakciója. A javaslatnak vannak kedvező irányai. A tőke piaci unió szempontjából nagyon fontos, hogy legyen helye a fedezett kötvényeknek is. Az átmenetnek zöggenőmentesnek kell lenni, megfelelő alapot kell teremtenünk, de az is nagyon fontos, hogy a struktúrákban ne legyenek komoly szakatékok, így nem tudnánk ugyanis összehasonlítani a fedezett kötvényeket. Sok érdekelt fél támogatna egy olyan irányelvet, ami egy európai identitást teremtene a fedezett kötvényeknek, amíg figyelembe nem veszi, amíg figyelembe veszi a mélyen gyökerező és eddig eredményes nemzeti gyakorlatokat. Az Európai Bizottság előkészítő munkájában, illetve a jelentéstevő előzetes értekezleteiből és a két oldal megbeszélésünkből is ez rajzolódott ki. Vannak olyan tagállamok, amelyeknek még nincs fedezett kötvénypiaca, ahol a kötvénykibocsátás még mindig gyér. Ezeknek az országoknak nagyon jó lenne egy összehangolt átláthatósági sablon Mindazonáltal, bár jó úton vagyunk, azért szerintem érdemes óvatosnak maradnunk. Ezeket említették is a kollégák a korábbi üléseinken. Az egyik ilyen óvatossági intézkedés, hogy ez az in- irányelv ne erőltesse rá konkrét részleteket a nemzeti fedezeti piacokra. Legyenek elvek, egy elvi alapú megközelítést alkalmazzon, ahogy a jelentéstevő is ezt javasolja az is elhangzott, hogy nem szabad felhigítani az úgynevezett Covered Bond Label, de fezelt kötvény címkét. Ez egy márka, már, és meglévő és a következő kibocsátások szempontjából rendkívül hasznos. Nagyon fontos definiálni, hogy milyen eszközök kaphatják meg ezt a címkét, olyanok, amelyeknek például a fedezeti alapjában nagy mértékben jelzálogok, illetve állampapírok vannak, amik rendkívül biztonságosak, esetleg KKV hitelek. A jelentés tervezet ezeket a területeket lefedi. A technikai aspektusokkal kapcsolatban én néha még óvatosságra intenék, és tovább egyeztetnék az érdekelt felekkel. Például nem vagyok teljes mértékben meggyőzve arról, hogy egy új eszközt, ezt az úgynevezett ESN-t, a biztosítékkal fedezett európai befektetési jegyet érdemes lenne bevezetni. Ugyanakkor nagyon fontos, hogy szigorú futamidővel kapcsolatos struktúránk legyen, ahogy a jelentéstevő is mondta. Azt gondolom, hogy ez nagyon jó alapot képez az előttünk álló dokumentum a további elemzés és vita számára. Nagyon jó munkát végzett a jelentéstevő, nagyon várom, hogy az elkövetkezendő hónapban véglegesíteni tudjuk ezt a jelentést. Köszönöm, Alfred. Tulajdonképpen most az ALDE részéről Juven Hoysen képviselő lenne az de az ALDE részéről senki nincs itt, akkor Miguel Viegas Ague nevében szintén nincs jelen, és senki nem képviseli, akkor a zöldek nevében Sven Gigolt kapszult. Köszönöm, elnök úr. Először is köszönöm a jelentéstevőnek ezt az inkluzív munkamódszert, a jelentéshez való haladásban, annak folyamatában és a világos tervezetet is. Azt is szeretném megosztani önökkel, hogy alapvetően nagyon hasonló irányvonalat követünk. Vannak valóban nagyon fontos problémák az európai pénzügyi szabályozás területén és az európai pénzügyi tőkepiacok tekintetében, mint a fedezett kötvényekben. Nem látunk nagyobb veszélyt sem a fogyasztók, sem a vetetők számára a területen, és azt sem mondta, hogy ne volna működő piac európai szinten. Életemben tettem sürgető prioritás ennek rendezése. Ám a tőkepiaci unió keretében azért van értelme annak, hogy tovább tisztázzuk e pontokat, és segítsük a sikeres modell még jobb működését. Ám azt is hozzátenném még, hogy legyünk a, a körültekintőek hogyan márkázzuk ezt úgymond, ne engedjük, hogy túl sok eszköztípust fedezett kötvénynek lehessen címkézni, mert jövőben akkor ez olyan kudarcok az eltet, amelyek korábban nem voltak jellemzőek erre a kötvénytípusra. Hogyha ez biztosított, és látjuk annak jeleit, hogy van egy pontos definíció és módszertam, akkor lehet majd eh, további európai bátételben gondolkozni. Azt is szeretném hangsúlyozni, hogy ebben a keretben persze fel lehet tenni a kérdést, hogy a fedezett kötvényeinket miért számolják fel abban a keretben, amelyik az Európai Uniós Resolution mechanizmus és alap ba beszámítanak. Hogyha sosem jelentenek, sosem buktak el ezek a kötvények, akkor miért számolják föl őket ebbe a keretbe? Inkább le kéne vonni a kalkuláció alapból őket. Ezt komolyan meg kell vitassuk teljesítményük alapján, és ez egy pótlagos ösztönző volna a jól működő pénzügyi modell irányában. És azt is mutatná, hogy mi a szám, mik a, a kiszámolási alapja az Európai Resolution Fundba való beszámolhatóságnak, beszámolhatóságnak. egy több kérdés is éri mindez. Mindenképpen jó és konstruktív módon haladunk ebben a témában, eh, és látok közredő pontokat is, és ez nem csak stílus kérdés, az, hogy hogy, hogy vajon figyelmeztetőek kéne elkezdeni egy jelentés. Szerintem a figyelmeztető felütése a jelentésnek túlzás. Persze ez nem, nem lényegi dolog, inkább egyfajta stílusbeli, hogy az Európai Parlament milyen hangütésben reagál a bizottság jövőbeli anyagaira. De ez inkább egy a stílusbeli kérdés, koncentráljunk az együttműködésre. Köszönöm Sven. Az FDD nevében Stork asszony sincs jelen, és nem is képviselik. Gerold Hannerbams az INF e nevében kap szót. Elnök úr, hollandul fogok szólni. Eh, a jelentést és az frakcióm körültekintően megvizsgálja majd a jelentést, és amit Gigald úr az imant kiemelt az imént, valóban figyelmeztetőleg indul azzal, hogy a tagállami szinten kell figyelembe venni ezeket, és negatív elemei lehetnek az európai szabályozásnak a tagállami szinten. Ezt a figyelmet is komolyan kell venni. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy a, belül, bel, a belföldi és határon átnyúló befektetések a fedezett kötvények révén jól kell működjenek a tagállami keretek között. Támogatom a piaci átláthatóság elvéd és a konvergencia értékei. Ugyanakkor mindezeket fontos, hogy az olyan fogalmak, mint a standardizáció, a level playing field és az integráció maga a tőkepiaci unióban megfelelő meghatározásokat kapjanak, és ne akadályozzák azt, és ha ezek fényében nem változik alapvetően a jelentés, akkor alapvetően támogathatónak tartom. akkor minden pénzügyi és gazdasági területet az önkéntes konvergencia és átláthatóság elvére kéne helyezni, ez jót tenne az Európai Unió minden intézményének. Köszönöm, Annemans úr. A kacsdi eljárás keretében Pervans Berez jelentkezett. Euh, Köszönöm. Nagyon jelen, különleges ez a szerkezet a jelentéstevő maga is megemlítette ezt. Ugye itt olyan termékekről van szó, melyek nagyon egyenlőtlen módon kerülnek felhasználásra az európai piacon. Tehát itt az a kérdés, hogy ebből egy olyan eszközt csinálunk, amit mindenhol használnak, és ha igen, akkor milyen más rendszereket kell még itt megvizsgálni, melyek vagy favorizáljuk ezen jogszabály és más jogszabályok együttélését. Értem a jelentéstevő elképzelését, ezen második megoldást támogatja, ugyanakkor ebből le kell van az összes következtetést, nem szabad törékenyé tenni, nem szabad itt kényesen meghatározni ezt a kapcsolatot a létező jogszabályok között. Hogy ha a fedezett kötvények piacán beavatkozunk, akkor itt jó kockázatkezelésre van szükség európai szinten, és azt hiszem Sven Gigoldal még érdekes vitákat fogunk lefolytatni ezen javaslatok kapcsán. Az egyik kérdés, ami felvetődik, és amit meg kell vitatni a tárgyaló csapaton belül, az, hogy meg kell erősíteni, vagy sem, a funkcióját, a szerepét az európai felügyeleti rendszernek ezen termékek vonatkozásában, és ha igen, mely feltételek mellett? Köszönöm, Pervons. Van-e még valaki a kollégák köréből, akik hozzá óhajtanak szólni? Nincs ilyen, ez esetben a jelentéstevőnek adom vissza a szót. Ja, ich, äh, danke sehr. Köszönöm konstruktív és túlnyomó részt nagyon kedvező megítélését ezen jelentéstervezetnek. Azt hiszem, hogy nagyobb véleménykülönbségek nem lesznek, így a záró észrevételemet elég rövidre fognám. Ami az EBA jelesokat illeti, arra hajlok, hogy itt egy kicsit húzódjak vissza az elvelek, elvekkel, amelyek a fedezett kötvényekre vonatkoznak, tehát nagyon takarékosan, nagyon óvatosan a jelentésben, vagy egy későbbi irányelv intézkedés kapcsán nagyon óvatosan kellene beavatkozni, és egyfajta szabályozást megvalósítani a fedezett kötvények kapcsán európai szinten. Lényegében ez a nemzeti jog szabályalkotók feladata kell, hogy maradjon. Ugyanezt gondolom egyébként a felügyeletről is. Pervans Perez megjegyzésére reagálva, ha a jogszabályok nemzeti szintűek, és szoros kapcsolatot mutatnak fel a nemzeti fizetésképtelenségi szabályokkal, akkor szerintem észszerű, hogy a speciális felügyelet is a nemzeti hatóságok révén történjék. Ami a European Secured Notes-ot illeti, és Alfred Sant kritikus megjegyzését ennek kapcsán, ezt értem, de nem azt jelentettem ki, hogy ez a termék ö, ö, önmagától életképes, de el kellene gondolkodni egy ilyenfajta termékosztályon. Szerintem ez egy második jelentés, vagy egy második jogalkotási eljárás tárgya lehetne. A jelentésemben csupán egyfajta különbséget óhajtottam kiemelni a hagyományos fedezetkötvények között egy részről, amelyek ezen fogalmiságot maguk részére megőrzik, és más lehetőségek között, hogy tanuljunk abból, hogy a fedezett kötvények sikerét hogyan lehet más pénzügyi eszközökre is kiterjeszteni, de itt ez nem azt jelenti, hogy én már is egy jogszabályt akarok ezen ISZN-ekre kialakítani, ez csupán egy útmutatás, és ez a parlament szemére van fenntartva, hogy társ jogalkotóként egy későbbi időszakban beavatkozzék ezen a területen. Svengigolc észrevételét teljes mértékben osztom, Ugye, ami a kiszámítási alapot illeti az IAF kapcsán, ezt is szívesen befogadom. Ugyanakkor itt egy jogalkotási lépésre lenne szükség, tehát meg kell még vizsgálnunk, hogy ez a beszámítási alap milyen okokból hogyan áll össze, és hogy a covered boncokat abból kivesszük-e, vagy sem. Azt hiszem, hogy ezen saját kezdeményezésű jelentés keretei között ezt megemlíthetjük, és aztán még meglátjuk a további munkák során, hogy foglalkozunk ezzel. Itt uh, Rozáti úr uh, észrevételére reagálnék a uh, fedezeti alapra vonatkozó túl fedezet kapcsán, mert az a véleményem, hogy itt elvekre alapozva kell eljárnunk, nem szívesen mondanék többet a jelentésben, mint hogy egyfajta túl fedezetre van szükség a fedezeti alapok kapcsán, és meg kell nézni, hogy a vagyoni ö, értékeket hogyan ö, értékeljük, de nem mondom meg, hogy hogyan történjék ez. Ez a nemzeti jogalkotók feladata, hogy ezt meghatározzák, hogy célokat határozzanak meg, mert különböző jellemzők állnak fent, például a nemzeti ingatlanpiacokon. Azt hiszem, hogy európai jogalkotóként ezen hon kívül kell, hogy tartsuk magunkat. A néppárt azon kérésére, hogy egy több részlet legyen a túlbiztosítás kapcsán, ami a fedezeti alapokat illeti, egy kicsit ellentmondásos ezzel, hogy a néppárt azt is mondta, hogy a nemzeti jellemzőket viszont figyelembe kell vennünk, és meg kell őrizni a rugalmasságot. Én az utóbbi mellett szelnék síékra. Nincs nagy egyetnemértés, szerintem jó együttműködésre számíthatunk ennek, mert előre örülök, és minden kollégának örülök, akik kommenteltek ezt a jelentéstervezetet. Köszönöm. Köszönöm. A módosítók benyújtásának határideje 27-e 15 óra, aztán május 19-én foglalkozunk a módosítókkal, és júniusban szavazzunk, és aztán július 3-án következzék majd a plenáris szavazás erről az anyagról. Egyebek napi rendi pontban semmi nem szerepel. Ezzel a nyolcas napi rendi pontra utalnék, mely szerint 2017. április 24-én 15-től 18.30-ig lesz a következő elkonülés, ezzel az ülést berekeztem.